So, Kolleginnen und Kollegen, ich würde sagen, dass... Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Zwar mit dem Tages... A 26-os napi rendi pont következik, és van egy vendégünk is ma itt az ENVI szakbizottságban. Lub, Dr. Lubroszk, aki a külön jelentésről fog beszélni a 2011. évi mentesítés vonatkozásában az összeférhetetlenség kezelése kiválasztott uniós ügynökségeknél tárgyban. Meg is kapja a szót azonnal, parancsoljon. Főndank. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. És angolra váltanék, ha megengedik. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek ma önökkel, és köszönöm, amiért ilyen érdeklődést tanúsítanak a számvevőszék külön jelentése iránt, ami az összeférhetetlenség kezelését illeti a kiválasztott uniós ügynökségeknél. Múlt év októberében jelent meg ez a külön jelentés. Az szakbizottság néhány tit- titkársági dolgozója már tájékoztatott arról, hogy az összeférhetetlenség kezelését 2009-ben vetette fel először ez a szakbizottság, ezért a prezentációmnak azt a részét kihagynám, amelyben arról beszéltem volna, hogy miért is olyan fontos foglalkozni az összeférhetetlenség kérdésével. Azzal kezdeném tehát, hogy elmondjam, hogy a szembevőszék miért választotta ezt a témát, és hogy mi volt a szembevőszék vizsgálódásának a célja. 2011 Tavaszán az Európai Parlament, illetve a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság kérte a szemvevőszéket, hogy végezzen átfogó vizsgálatot, ami az ügynökségeket illeti, olyan esetekben, ahol potenciálisan összeférhetetlenség volt tapasztalható. Az elmúlt évek során több olyan panasz érkezett, miszerint különböző EU-s ügynökségekben összeférhetetlenség tényállása áll fenn, Erről a média is beszámolt több ízben. Több ügynökséget is vizsgáltunk ennek során, és az ügynökségek közül sok nagyon fontos döntéseket hoz a környezetvédelem, a közegészségügy, a különböző gyógyszerek és egyéb területeken. A szembevőszék négy különböző ügynökséget vizsgált, a, vegy, a vegyszer ügynökség, az élelmiszer ügynökség és kettő másik ügynökség esetében. A főbb kérdéseink azok voltak, az ügynökségek megfelelően menedzselik az esetleges összeférhetetlenséget, ez volt a legfőbb kérdésünk tehát, és két másik kérdés feltevésünk is volt. Először is vannak-e megfelelő mechanizmusok az esetleges összeférhetetlenség kezelésére, és másodszorban az ügynökségek megfelelően foganatosították-e azokat az eljárásokat, amelyek fennállnak, léteznek az összeférhetetlenség kezelésére. Megpróbáltunk ezen kérdések alapján konklúziót leve, levon is ajánlásokat tenni. A vizsgálatunk legelején meg kellett határoznunk bizonyos paramétereket, mivel az összeférhetetlenség definíciója nem létezett. Az OECD iránymutatásaiban meghatározott definíciót használtuk fel. Emellett minimum normákat is meg kellett határoznunk a kulcsfontosságú szereplők függetlensége és semlegessége esetében. Ismét csak az OECD iránymutatásaihoz fordultunk e tekintetben. Szeretnék most arról beszélni, hogy az audit során mit is tapasztaltunk, mit találtunk vizsgálataink során. Tehát négy ügynökségben tapasztaltunk összeférhetetlenséget. A számvevőszék azt találta, hogy nincs átfogó EU-s keret, amely az összeférhetetlenséggel foglalkozna, és biztosítaná a minimum normákat a függetlenség és az átláthatóság tekintetében az összes ügynökségre és összes kulcsfontosságú szereplőre vonatkoztatva, amely utóbbiak a döntéshozatalban részt vesznek. Egy nagyon vegyes kép tárult elénk vizsgálódásaink során. De kezdjük először is azzal, hogy a számvevőszék azt találta, hogy néhány ügynökség megfelelően kezeli az összeférhetetlenséget, amikor az fennáll. Ügynökségtől ügynökségre egészen más kép tárult elénk. Láthatják ezt a 89-es bekezdés utáni táblázatban és a függelékekben is egyébként itt felsoroltuk részletesen, hogy eh, mire is jutottunk. Az élelmiszerbiztonsági ügynökség és a gyógyszerekkel foglalkozó ügynökségnek van a legkiteljettebb rendszere az összeférhetetlenség kezelésére. A vegyszerekkel foglalkozó ügynökség esetében ez az eljárás eh, rendszer vagy eszköztár hiányos volt, még más ügynökségeknél egyáltalán nem láttunk ilyen rendszert az összeférhetetlenség kezelére, kezelésére. Általánosságban véve elmondható, hogy a legtöbb ügynökségnek nincs megfelelő eljárás az összeférhetetlenség feltárására vagy megállapítására, mielőtt kijelölnének fontos döntéshozókat, az összes általunk vizsgált ügynökség esetében ezt tapasztaltuk. Ezen túlmenően a a szándéklevelekben is hiányosságokat találtunk. Emellett a vegyszer ügynökség esetében is nagyon súlyos hiányosságokat állapítottunk meg, ami az átláthatóságot illeti. Az éves szándékleveleket vizsgálva azt találta a számbevőszék, hogy az összes ügynökség megfelelően kezelte ezeket, kivéve a repülésbiztonsági ügynökséget. Emellett azt tapasztaltuk, hogy az összeférhetetlenséggel kapcsolatos milyen továbbképzéseket tartanak az ügynökségek, mindenhol találtunk ilyet, kivéve a repülésbiztonsági és vegyszerekkel foglalkozó ügynökséget. Itt nagyon súlyos hiányosságokat tapasztaltunk. Ami a repülésbiztonsági ügynökséget illeti, Hiányosságok mutatkoztak a képzés tartalmát, illetően még a másik ügynökségnél nem volt kötelező a részvétel. Emellett a számbevőszék sok hiányosságra, egyéb más hiányosságokat is feltárt. Először is nem voltak megfelelő rendelkezések, amelyek a foglalkoztatást követő tevékenység során fennálló biztonságra vonatkoznak. Emellett hiányoztak az objektív kritériumok arra vonatkozóan, hogy mi, mit is jelent az összeférhetetlenség pontosan, és emellett a különböző ügynökségek esetében a szembevőszek azt tapasztalta, hogy csak is, csak is a, a különböző ajándékokra és meghívásokra csak a gyógyszerügyi ügynökségnek volt megfelelő szabályrendszere. A számbevőszék azt javasolja, azt ajánlja, hogy az összes kiválasztott ügynökség esetében létre kell hozni, vagy tovább kell fejleszteni összeférhetetlenségi eljárásokat és szabályos szabályokat. Az ügynökségek esetében a foglalkoztatottak esetében az, ügynökség, az összeférhetetlenséget az ügynökségnek még a kinevezés előtt meg kell állapítania. Emellett világos és objektív kritériumokat kell meghatározni az összeférhetetlenségre, és ezeket következetesen kell alkalmazni. Ugyanez igaz az átláthatóság egész területére és az ügynökség egész területén. Főként a vegyszerügyi ügynökség esetében van szükség arra, hogy megfelelő összeférhetetlenségi szabályokat határozzanak meg mindenki számára. Természetesen folytathatnám a végtelenségig, hölgyeim és uraim, hogy milyen ajánlásokat fogalmazott meg a számbevőszék, Tudom, hogy ezt a szakbizottságot nem annyira az érdekli, hogy mi történt a múltban, sokkal inkább azzal foglalkozik, hogy mi fog történni a jövőben. E tekintetben szeretném megemlíteni, hogy a számbevőszék egyik ajánlása, illetve kettő, a tízes és a tizenegyes arról szól, hogy nagyon jó lenne, hogyha az EU-s jogalkotók konzultálva más EU-s intézményekkel, elgondolkodnának azon, vagy megfontolnák, hogy továbbfejleszék az összeférhetetlenségre vonatkozó EU-s szabályrendszert, az OECD gyakorlatát és szabályrendszerét használva kiindulási alapul. Egy dolgot nagyon fontos tisztázni ehelyütt. A szembevőszék október 10, 2011. októberében fejezte be a munkáját, vizsgálatait, és nem tudtuk ezért értékelni azokat a változásokat, amelyek az ügynökségekben ezt a dátumot követően következtek be, tehát nem hát tükröződnek ezek a jelentésben sem. Végül néhány szót arról, hogy mi hogyan végeztük el a munkánkat. Nos, alaposan megvizsgáltuk a helyzetet a kiválasztott négy ügynökségben, különböző szintű üléseket tartottunk, alaposan megvizsgáltuk a helyzetet mindenütt, így tehát megfelelő alapra tudtuk fektetni ajánlásainkat és következtetéseinket. Majdnem a végére is értem, elnök úr, ehelyütt azonban egy utolsó dolgot szeretnék még mondani. A négy ügynökség a vizsgálat során nagyon együttműködő volt, és a számbevőszék munkatársai is nagyon elkötelezettek voltak, és fáradhatatlanul dolgoztak. Nagyon hálás vagyok ezért az említett ügynökségeknek és a, mun- a számbevőszék munkatársainak is, máskülönben nem tudnék most itt lenni és beszámolni külön jelentésről, Érdeklődéssel várom az esetleges kérdéseiket, és köszönöm még egyszer, hogy meghívtak ma ide, és hogy itt lehetek. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Ludborsz úrnak. Nagyon érdekes volt, amit mondott, és azt hiszem nagyon jó, hogy végre egy strukturális vitát folytathatunk az összeférhetetlenségről, és nem csak eseti alapú vitát. Bert Stas, Corinne Lepage és én szeretnénk felszólalni. A téma kapcsán valaki más kér szót esetleg, nem? Akkor Bert Stas következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet kell mondanom a számvevőszéknek. Nagyon komoly eh, ez a külön jelentés. A Költségvetési Ellenőrzési bizottságban eh, már rendszeresen találkoztam a számvőszék ilyen külön jelentéseivel, és ez az egyik eh, legkomolyabb, pedig egyébként is elmutatjuk, hogy eh, kiválóak a számvőszéki külön jelentések. Amivel most foglalkozunk, ezt a jelentést már a számvevőszék előző vezetője készítette elő, nekik is szeretném megköszönni minden munkatársnak a munkát. Itt, amit most csinálunk, ez nem a múltra vonatkozó feladat, hanem a jövővel függ össze. A Környezetvédelmi Szakbizottságnak az a feladata, hogy a jövővel kapcsolatos munkát végezzen, és nagyon jó dolog, hogy a mentesítések kapcsán is ebből indul ki a számvevőszék. Nem a számvevőszékhez intézem a kérdést, hanem a bizottsághoz. A bevezetésben nagyon konkrétan említette a 10. és a 11. ajánlást. Ezek konkrét kérdéseket tartalmaznak az Európai Bizottsághoz. Javaslatokat tartalmaznak, amelyek több szabályjal és az egész szabályi keret rendelettel függnek össze az összeférhetetlenségek kezelésére. A kérdésem tehát a következő, a bizottsághoz intézzem. Pozitívan reagálnak-e erre? Milyen ütemezésben gondolkoznak? Mikor várhatjuk a bizottsági javaslatot? Köszönöm szépen. Corin Lepázs a következő. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Bastas kolléga véleményéhez csatlakozni. Régóta vártunk erre a véleményre, és több szempontból is igen fontos anyag ez. Először is ez a téma központi fontosságú, hiszen az unió egyik legfontosabb pillére a polgárok bizalma az intézményekben és az általuk hozott döntésekben. Hogyha érdekütközés van, az aláássa azt a bizalmat, amit a polgárok vetnek a döntések minőségébe, és jogosan teszik ezt. Ezért különösen fontos ez a jelentés. Rávilágít bizonyos problémákra, működési hibákra, amelyek ezek után kijavításra kerülhetnek. A probléma, elnök úr, az, mint ahogy ezt ön is említette, hogy nem szerepelnek benne a következmények. Azok a, a döntések, amelyeket mindannyian meg kell, hogy hozzunk, nem rendelkeznek következményekkel. Tegnap az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egy rendkívül fontos, több mint 800 oldalas jelentést adott ki, bevallom, hogy még nem olvastam el, mert nagyon terjedelmes dokumentumról van szó, de ez is olyan anomáliákra világít rá, amelyek felmerültek a döntéshozatalban és a, abban, hogy késlekedtek nélkülözhetetlen döntések meghozatalában. Az európai polgárok egészsége és a közpénzügyek szempontjából is hátrányos volt ez a késlekedés. és a tanulmányok vitathatatlan szakértelemről tanúskodnak. Először is az európai számvevőszéket fel kellene kérni, hogy vizsgálja meg, hogyan jutott ezekre a következményekre, és hogyan készítette el a bírálatokat az egyes ügynökségekkel kapcsolatban. Ezt létfontosságnak tartom. A második dolog Bastas kolléga kérdését eh, visszhangozva, és ezt inkább a bizottsághoz intézem. A mandátum végéhez közeledve eh, terveznek-e valamilyen cselekvést eh, ennek, ezeknek a problémáknak a megoldására? Jelentős kritikák érték az Európai Uniót, a parlamentet, a lobby szervezetek szerepét, és a szakértők költségtérítését is csökkenteni kell esetleg a költségcsökkentés miatt. És ellenőrizni kell, hangsúlyozom, ellenőrizni kell a szándékleveleket, illetve az érdekütközéseket. És hogyha ilyen előfordul, azt büntetni is kell. Elnök úr, ahhoz, hogy hogyha elérnénk ezt, akkor jelentősen javítanánk a döntéshozatalunk színvonalát, és nagymértékben megerősíthetnénk a polgárok bizalmát is, hiszen szükség van arra, hogy bízzanak ezekben a nélkülözhetetlen szervezetekben, és azokban a döntésekben, amelyeket mi parlamenti képviselők, illetve a bizottság és a tanács a saját nevében meghoz. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen Karin Lepásnak. Lubrovsk úrnak adom meg a szót, hiszen feltettek a képviselők néhány kérdést. Parancsoljon öné a szó. Hm, elnézést. Azt hittem. Nem, elnézést, elnök úr. Akkor most Jan Brandi a szó. A amikor ott ültem néhány perc az elnöki székben, akkor még magamat fölírtam legalúra a listára. Mindenek előtt nagyon fontos Európának, hogy független, erős ügynökségei legyenek. És az is rendkívül fontos, hogy megoldjuk az összeférhetetlenséggel kapcsolatot problémákat. De ez nem jelenti azt, hogy az ügynökségek nem hoznak el majd ellentmondásos döntéseket nem lehet tökéletesen megoldani ezt az összeférhetetlenségi problémát, hiszen a ügynökségek döntéshozatala mindig felvethet ilyen konfliktusokat. Jó, hogy most struktúrált vitát folytatunk, és nem csak, mint az elmúlt néhány években ez volt, konkrét incidensek, ügyek kapcsán beszélünk erről. A 2014-es évi mentesítésekkel kapcsolatban volt egy meghallgatás, és itt van ez a mostani jelentés. Ma délelőtt is beszéltünk már erről a kérdésről. Most néhány megjegyzésem lenne, és néhány kérdés is intéznék a számvevőszék képviselőjéhez. Teljesen egyetértek azzal az ajánlásukkal, hogy alakítsuk ki a saját iránymutatásainkat. Ugyanis az OECD irányelvek nem kielégítők, nem foglalkoznak az összes problémával, amelyel szembesülnek az ügynökségek. Így például az OECD ajánlások csak a szervezetek alkalmazottaival foglalkoznak, külső szakértőkkel nem. Pedig pont ez az egyik legellentmondásosabb ügy az ügynökségekkel kapcsolatban. Teljesen egyetértek tehát ezzel. És a bizottságot is szeretném megkérdezni, hogy mi is itt az aktuális helyzet ez ügyben. A számövőszék képviselőtől kérdezem a következőt is. Milyen típusú összeférhetetlenségi ügyeket vizsgáltak? Van egy ügy, ami nem szerepel a jelentésben, de ez is fontos összeférhetetlenség maga az ügynökség és az ügynökség vezető testülete a menedzsment bordja között, amelyben ott ül az összes tagállam képviselője. Gyakran azt látjuk, hogy nemzeti érdekeket visznek be a menedzsment board munkájába. Ez már önmagában is rejti, magában rejti az összeférhetetlenség kockázatát. Vannak olyan ügynökségek is, amik, amelyben a tagállamok képviselői bizonyos tagállami ügynökséget képviselnek a vezető testületben. Ez itt nyilvánvaló összeférhetetlenség, hiszen a nemzeti intézmények nagyon gyakran az európai ügynökségek közvetlen riválisainak kell tekintenünk. Azt kérdezem tehát, hogy mindez miért nem szerepel az önök elemzésében. Talán érdemes lenne ezt is a jövőben megvizsgálni. Talán beszélhetnénk arról is, hogy a Management Boardban mi a nemzeti tagállami képviselők szerepe hiszen a független ügynökségek nem szabad, hogy a tagállamokat képviseljék, és tagállami érdekeket próbáljanak megvédeni, érvényesíteni. Végezetül, elnök úr, ma délelőtt az EFSA igazgatója, ügyvezető igazgatója tett egy bejelentést. Szeretne jobban kísérletezgetni saját házon belüli szakértelemmel, tehát így civil szervezetek, egyetemek, az iparág képviselői, szakértői helyett mit házon belül próbálna meg szakértőket találni. Kicsit úgy, mint az Amerikai Egyesült Államokban, ahol nagyon erős, komoly, független ügynökségek működnek, mint például a Környezetvédelmi Ügynökség, az EPA. Még egy kérdés a számvevőszékhez. Lenne valami jobb megoldás, amivel tényleg garantálni lehetne a függetlenséget? Hogyan lehetne a legjobban le- megoldani az összeférhetetlenség problémáját, és hajlandók vagyunk-e megfizetni, hiszen ez egy költségesebb megoldás lenne. Elnök, köszönöm. Michel Livazi következő. Köszönöm, elnök úr igen fontos témához érkeztünk, az érdekütközések témájához. Egyetértek kollégáimmal abban, hogy mindenképpen szükség van ellenőrzésre, de ha nincsenek szankciók, akkor nem érünk el túl sokat. A politika azt kívánná, hogy szankciókat vezessünk be, és ezt én is így gondolom, és emlékeztetnék rá, hogy azok az érdekütközések, amelyek az ügynökségek szintjén felmerültek, arra sokan úgy reagáltak, hogy a szakértőket a tagállamok jelölik ki. Szükség lenne egy olyan sejtre az ügynökségen belül, amelyik erre figyel, és hogyha egy olyan mm, szakértőt jelölnek egy tagállam, aki nem felel meg a munkaköré leírásnak, akkor ő nem kaphatja meg a posztot, és egy olyan szakértőt kell választani, akinek az esetében nincsen érdekütközés. És a minden ügynökség esetében felmerül a vezetés kérdése. Ha például a Szankó, a verseny vagy az energiaügyi főigazgatóság vezetőjét nézzük, akkor ott nem vizsgálja senki az érdekütközést. Hogy lehet, hogy a főigazgatóknak nem kell aláírnunk ilyen nyilatkozatot? az európai parlamenti képviselők próbálták ezt elérni, de, de mégsem kell a főigazgatóknak ilyen nyilatkozatot kitölteni. Úgy gondolom, hogy itt hatalmas deficitet tapasztalhatunk az érdeknyilatkozat tekintetében. Tehát beszélhetünk ügynökségekről, főigazgatóságokról, és még az Európai Bizottság szintjén is, amikor Michel Petit az etikai bizottság elnökének jelölték ki, akinek el kell készíteni a, a munkaköri leírást a biztosok számára. Ő éppen a jogi ügyek főigazgatóságának vezetője volt a bizottságban, és egy olyan ügyvédi irodában dolgozott, amely a Philip Morris dohánycégnek is dolgozott. Hogyan lehet az etikai bizottság elnökének olyat megválasztani, akinek az esetében ilyen érdekütközés áll fenn. Én ezt elfogadhatatlannak találom. Hogyha az ügynökségek szintjén foglalkozunk ezzel, akkor ezt valamennyi szintre ki kéne terjeszteni, ellenőrzéssel és szankciókkal párosítva. És így kapnánk vissza a hitelességünket minden európai polgár szemében. Gut, jetzt. Rendben van. Akkor végezetül Ludborsz úr kap szót, kérem válaszoljon a kérdésekre, a felvetésekre reagáljon. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt Stász úrnak szeretném megköszönni kedves szavait, amelyel a munkánkat illette. Nagyon helyesen említette meg, hogy az én elődöm volt a kezdeményező, ő kezdeményezte ez az Osim úr, korábbi ír kollégán kezdeményezte tavaly ennek a külön jelentésnek az elkészítését. Előpás asszonynak mondom a következőt. Ha jól értettem, azt kérdeztem, hogy a számvevőszék a jövőben mit tervez, milyen további lépéseket. A számvevőszék a megfelelő időben végig fogja gondolni, hogy mi a legoptimálisabb következő lépés sorozat. Ennek a szakbizottságnak az érdeklődési körébe tartozhat, hogy a tavalyi év, év végén a bizottság elkészített egy beszámolót az EU decentralizált ügynökségek működésének a follow és ennek egy része az összeférhetetlenséggel foglalkozik idén év végéig tart ez a folyamat, ez a vizsgálódás. Ezért azt hiszem észszerűbb lenne, és remélem önök is egyetértenek ezzel, hogy először is az ügynökségek tegyenek egy kezdeményezést eh, az adott keretekben a saját eh, politikájuk kialakítására, azután ezt valósítsák meg, és ezt követően jön el a megfelelő pillanat arra, hogy megnézzük, javult-e a helyzet ennek hatására vagy sem tehát mindenképpen a számvevőszéknél lesz egy follow-up, egy nyomon követés. A kérdés csak az, hogy mikor hozza ez a legnagyobb hasznot, de semmit, semmiképpen nem fogunk erről megfeledkezni. Rátérnék Gibrandi úr kérdésére. Azzal kezdeném a választ, hogy legalábbis az én megítélésem szerint mi megpróbáljuk a dolgokat úgy összerakni, hogy teljes képet kapjunk. Tehát minden összeférhetetlenségi ügyel foglalkozunk, ön egyet említett, a jelentésünk elején felsorolunk néhány dolgot, az úgynevezett inherens kockázatokat, amikor valamelyik ügynökség munkájából implicite már adódik valamilyen összeférhetetlenségi kockázat. Ön említette a management boardot, amelyben a tagállamok képviselői ülnek, hát ez is egy ilyen kockázat, inherens kockázat, amire természetesen mi is odafigyelünk, mi is tisztában vagyunk ezzel. Ön említette, hogy mi nem írtuk ezt bele a jelentésben, de ebben a szakaszban szerintem minden, ha nem, vagy talán az összes potenciális összeférhetetlenségi kérdéssel foglalkoztunk. Ma délelőtt egy konkrét ügynökség kapcsán is feltett egy képviselő egy, eh, feltettem egy kérdést, hogy mi lenne a legoptimálisabb kezelése az ügynek, és eh, azt is elmondta, hogy ez, ez költségesebb megoldás lenne. A kérdés az, hogy eh, kiegyen, mi a kiegyensúlyozott eljárás. Itt a költség haszonelemzést el kell végezni, ennek nem, én nem vagyok szakértője, de pontosan ez a feladat áll előttünk, meg kell tudnunk mondani, hogy mi a jó optimális egyensúly a e, külső szakértők bevonása, illetve a házon belüli szakértők e, igénybevételek között. Azt hiszem, hogy vannak olyan szakértők, akiket e, nehezen találnánk házon belül, de látom azt, hogy itt van egy probléma. Erre persze nincs könnyű, egyszerű megoldás. Rátérnék Rivazi asszony kérdéseire. Úgy gondolom, hogy igaza van valóban az ajánlásaink nagyon megfontoltak, amikor azt mondjuk, hogy az EU jogszabályokban arra is tekintettel kell lenni, hogy az EU szabályozó keretét, keretrendszerét hogyan kellene tovább fejleszteni. a személyes véleményemet kérdezi, valóban szerintem önnek igaza van, itt nem csak az ügynökségekkel kell foglalkoznunk, hanem az EU intézményekkel is, és más olyan testületekkel is, mint például a közös vállalkozások, Természetesen fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a közös kérdéseknek mi a szintje, és hol van az a terület, amit tényleg már rá kell bízni, A mi esetünkben, amiről most beszélünk, az ügynökségek szintjére vannak olyan kérdések nyilvánvalóan, amelyekkel azért célszerűbb lesz az ügynökségek szintjén foglalkozni. Köszönöm, elnök úr, remélem, hogy minden feltett kérdésre válaszoltam. Elnök, köszönöm szépen Lubrovszkóra válaszokat, és köszönöm, hogy ma eljött és ismertette velünk a számövőszék jelentését. Nyilván egy-két ponton még van jobbítani való, pótolni való, ezen dolgozunk, ez a feladatunk, hogy folyamatosan javítsuk a helyzetet, és ez az önök jelentése nagy mértékben hozzájárult. Nagyon köszönöm. Rátérünk a következő napirendi pontra, ez pedig a méz irányelv. So honigrichtlinie, ja. Yeah, no, but, but, the uh, chair, but I asked a question of... Elnök úr, én a bizottságnak tettem fel egy kérdést, nem tudom, hogy jelen van-e a bizottság képviselője, és Lefás asszony a tizedik és a tizenegyedik ajánlásra utalt, ő is a bizottsághoz intézte a kérdést. Ha itt van a bizottság képviselője, akkor reagáljon, ha nincs, akkor pedig talán jó lenne, ha írásban kapnánk választ a bizottságtól. Képes a bizottság válaszolni? Igen. Elnök úr, én a Szankó főigazgatóságot képviselem, tehát ez a módosítás az én főigazgatóságomat egyáltalán nem érinti. De a végrehajtó ügynökség főigazgatója egy ajánlást nyújtott be az EFSA módosításával kapcsolatban. Van egy új tanulmány, ami nálunk készült el, és azt gondolom, hogy az állami számvevőszéknek is a költséghaszon elemzést kell elvégeznie, és meg kell találni a helyes egyensúlyt a megfelelő szakértelem között, tehát hogy a lehető legmagasabb szintű függetlenség valósuljon meg, és ezt kell nagyon figyelmesen megvizsgálni. Mi is ezt fogjuk tenni az EFSA-val. Ma délelőtt a bizottság képviselője is megerősítette, hogy mivel olyan ajánlásokról van szó, amelyek egy közös keretet alapoznának meg az ügynökségek függetlenségével kapcsolatban. Ezt az intézményközi ügynökségekkel foglalkozó csoport is megerősítette, és a bizottság is beszélt erről a 33-as és 35-ös fellépésekben. A főtitkárság jelenleg is dolgozik az iránymutatáson, amit 2013 vége felé fognak majd elfogadni, és ez az ügynökségekkel való együttműködést is meghatározza majd. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy még egyszer válaszolt a kérdésekre. Akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. A mézről lesz szó. Julie Görling kap szót, parancsoljon. Thank you. This one's... Köszönöm. Nagyon röviden eh, végig fogok szaladni az álláspontom mögött meghúzódó logikán. Viszonylag egyszerű és lényegre törő jelentésről van szó. A bizottságnak két oka volt arra, hogy ezt az irányelvet felülvizsgálja. Az első az, hogy a mézben található pollen jogállását pontosítsuk, különösen a, azt, ami összetevőként határozza meg a pollent. A második pedig a Lisszaboni szerződése való összehangolás a végrehajtási jogi aktusokkal kapcsolatban. Ami az elsőt illeti, a 2011. szeptemberében készült határozat a, azt mondta ki, hogy a gémódosított pollent tartalmazó méz gémódosított organizmusokat tartalmazó élelmiszernek tekintendő. Tehát ez lenne a jogi meghatározása. És ez jogilag azt mondja ki, hogy a pollen a méz összetevője. A bizottság javaslata, ami megérkezett hozzánk, ezt a következtetést vitatja, mert azt mondja, hogy a pollen nem összetevő, hanem természetes alkotóelem a mézben. A Codex Alimentarius kimondja, hogy a méz élelmiszertermék, ami nem tartalmaz semmilyen összetevőt. Tehát ez egy egy összetevőből álló termék, egyszerűen méz. A pollen tehát egy természetes alkotó elem a mézben, nem pedig összetevő. Tehát az egész érvelés ezen a kérdésen alapul. Ezen okokból, és mivel megvizsgáltam valamennyi bizonyítékot, és számos különböző érdekelt csoport képviselőivel folytattam megbeszélést. Megelégedésemre szolgált, hogy ez összhangban áll a kódexsel, és azt gondolom a fogyasztók is egyetértenek abban, hogy a méz egy termék, tehát nem különféle összetevők elegye. És ezért örömmel elfogadtam a bizottság javaslatának ezt a részét, és ahogy láthatják is, a jelentésemben viszonylag kevés módosítót fűztem hozzá. Tehát nem gondolom, hogy sokat kellene tennünk azért, hogy ebben a bizottságban az élelmiszer tájékoztatással kapcsolatban elvégzett munkát jelentősen módosítani kéne. Ami pedig a szerződéshez való hozzáigazítást illeti, Az úgynevezett reggeli irányelvhez hasonló megközelítést követtem. A mellékletek az meghatározásokat, összetevőket és követelményeket tartalmazták. Azt követeljük meg, hogy ami a méz címkét viseli, az valóban méz legyen, és biztosítva így az integritást. Ez alapvető eleme az irányelvnek, hiszen ez határozza meg, hogy mit lehet piacra dobni, és mit lehet méznek nevezni. A szerződés értelmében a jogalkotó csak a nem alapvető elemek tekintetében ruházhat ilyen hatáskört a bizottságra, ezért a mellékletből át kellett mozgatni ezt a delegált jogi aktus hatáskörébe. így a jogszabálynak a szokásos jogalkotási eljáráson kellene átmennie. Nyilván sokakat a leginkább az a kérdés érdekel, hogy a bizottság elfogadja, hogy a génmódosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló rendelkezés a mézre is vonatkozzon. Én egyetértek ezzel, és nem gondolom, hogy ezt módosítani kellene. Az árnyék előadókkal nem találkoztunk személyesen, de e-maileket váltottunk, és nekik vannak aggájaik ezzel kapcsolatban. És ülésünk során remélem, hogy ma sikerül közös álláspontot találni. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig a néppárt részéről azt hiszem Hipner asszony. Ájos Péter lett helyettesíte. D frakción spricht Linda McEwen. Akkor Linda McEwen következik a szocialista frakció részéről. Um, a kollégám. Tabágyi kollég, Tabágyi kolléga megkért engem, hogy jöjjek el ebbe a bizottságba. Görling asszony a hatástanulmányt veszi alapul. Az Európai bíróság határozata a Bajorország versus KH Bablog ügyben rávilágít, hogy milyen bizonytalanságok találhatók a génmódosításról szóló jogszabályokban. Különösen a a méz génmódosított pollennel való szennyezettségével kapcsolatban, amit az adott esemény időpontjában nem engedélyeztek. Ez egy nagyon komoly megfontolást érdemlő eset. Az Európai Bizottság javaslata mindössze technikai szempontból jelent megoldást. Az Európai Bíróság ítéletével ellentétben azt mondaná ki, hogy a pollent a méz természetes alkotóelemének tekintsük összetevő helyett. Az érdekelt felek is megosztottak ebben a kérdésben, de ha a pollent természetes alkotóelemnek tekintjük, akkor a jelenlegi GMO szabályozást kerüljük meg. Mivel a pollen koncentráció mindig fél százalék arad marad a mézben, a génmódosított alapanyagok aránya sosem fogja átlépni ezt a 0,9 százalékos határt, amely fölött a fogyasztókat értesíteni kellene erről a címkén. Ennek eredményeként a bizottsági javaslatot a jelenlegi formájában kellene elfogadni, ami félrevezető termékcímkézéshez vezetne és ez nem old meg olyan létező problémákat sem, amelyek ami az együtttermesztési rendelkezésnek sem felelne meg. Ha az Európai Parlament illetékes szolgálatai hatástanulmányt készítenek, akkor szeretném a, ezt megvárni a jelentés elkészítésével. Vielen Dank, Frau Reimers. Nagyon szépen köszönjük. Reimers asszony a liberálisok jelentéstevője, ő kapja most meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy Görling asszony jelentését alaposan elolvastam, és azt gondolom, érdemes azt támogatni, ami az alapvető kijelentését illeti, nevezetesen, hogy a pollen természetes alkotóeleme a méznek, és nem összetevője. Elérkezett az ideje annak, hogy rendet teremtsünk, tekintve, hogy milyen helyzet alakult ki a bíróság ítélete után, jogbizonytalanság alakult ki, a méhészek sem tudják, hogy hogyan is járjanak el, és azt is tudjuk, hogy a GMO pollen nem is mutatható ki, még egyelőre megfelelően, nincs erre megfelelő eljárás, és igen, nagy pénzügyi teher nyomja a méhészek vállát mindennek következtében, erre sem figyel oda senki megfelelően. Ha megnézzük, hogy a pollen kevesebb, mint egy, egy százalékát teszik ki a gémódosított pollen a méznek, akkor láthatjuk, hogy milyen apró számokról van szó, és károk keletkezhetnek, hatalmas károk keletkezhetnek a méhészek esetében pénzügyi károk, hogyha a címkézésben jelölniük kell ezt a kis arányú jelenlétét a GMO-nak. Hallhattuk azt is érvként, hogy a Lisszaboni szerződést kellene módosítani, ismét csak másként értelmezzük a jogszabályokat, mint a bizottság, a szokásos harc dúl, ki hogyan értelmezi a Lisszaboni szerződést, erről szól ez az egész. Én is úgy gondolom, hogy a jelentéstevő véleménye a támogatandó, én is hasonlóképpen látom a helyzetet. Szeretném elmondani azt is, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. Ha hosszú távú tanulmányt folytatunk le, akkor az további gazdasági károkat okoz a méhészek számára, mert jelen pillanatban senki sem tudja, hogy hogyan címkézzem, és hogy mit kell feltüntetni pontosan a címkén. Tehát az a fontos, hogy a jogbizonytalanságot megszüntessük. Hogyha hatástanulmányt készítünk, akkor úgy gondolom, a bizottságnak kellene ezt megtennie, nekik vannak meg a megfelelő szakembereik, kapacitásuk, nekik van és költségeket takaríthatnánk meg így, főként, hogyha az előző vitapontot is szem előtt tartjuk. Ügyelnünk kell, hogy ne keletkezzenek túl nagy költségek a tanul, tanulmány, az általunk kért tanulmányok miatt, tehát támogatnám ebben a tekintetben is Görling asszonyt. Elnök, köszönöm szépen Reimers asszonynak, Stász úr. Köszönöm, elnök úr hogyha ezt tovább dolgozunk, nem szabad, hogy elefántson toronyba zárva tegyük ezt. Mióta az e- először találkoztak az árnyék előadók decemberben a Strasburgi ülésszakon, az árnyék, összes árnyék előadó ott volt. Nos, akkor még volt némi bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy az érintett szereplők, a stakeholderek mit gondoltak erről, gondolnak erről a javaslatról. Én felvettem a kapcsolatot francia és német érintettekkel, és akkor az árnyék előadók ülésén megkérdeztem a raportőrtől, hogy vajon kívánatos lenne-e egy hatás tanulmány elkészítése, hiszen ebben az említett két nagy országban elég nagy a nyugtalanság. 19 méhész szervezet 11 országból nyilvánított véleményt, ezek között vannak kisországok és nagyországok, e Málta, Svédország, Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg, Görögország, Magyarország, Ausztria, Ciprus és Spanyolország ezek az országok és ezek a méhész szervezetek ellenzik a javaslatot, mert azt gondolják, hogy nagyon negatívan befolyásolná ez az ő tevékenységüket. Ez egy nagyon súlyos, komoly helyzet, kedves kollégák. Honnan indult ez a helyzet? Több német méhészt aggasztotta a helyzet, ők jogi lépéseket tettek, és ez végezetül az Európai Bíróság elé került az ügy. Megszületett a híres Vablok ítélet döntés. Azután a bizottság előállt egy új javaslattal, de tulajdonképpen a bizonytalanság megmaradt. Ezért csatlakozom a szocialisták kérdéséhez, illetve a néppárt járnék előadó Péter Leúr kéréséhez. Kellene egy hatás tanulmány. Ha olyan sok, ilyen sok szervezet kéri ezt, akkor szerintem ez egy jogos kérés és az tanácskozásunk decemberi megbeszélés óta ugye e-mailezkedtünk, így az előadó asszonyal, ez is konstruktív volt, és köszönöm, hogy mindig nagyon gyorsan és nagyon pozitívan reagált hogyha el kell készíteni egy hatástanulmányt, akkor még több kérdésre is választ kell adnunk. Hogyha a pollent eh, valóban a méz természetes alkotó eleméként definiáljuk az irányelvben, akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez mit jelent majd a címkézési követelmények szempontjából az EU GMO, illetve az élelmiszer jogszabályai tekintetében és milyen hatása van ez a tagállami jogszabályok alkotására, ahol a méhészeket kompenzálni kell, hogyha szennyeződik az általuk előított méz valamilyen GMO-s pollennel. És mindennek milyen gazdaság és pénzügyi hatása lesz, hogyha a méhészeket a gazdasági tevékenységük kapcsán így kártalanítani kell, és hogyha a fogyasztók bizalmukat vesztik ez iránt a fantasztikus, csodálatos természetes termék a méz iránt. Milyen negatív hatása hatásai eh, vannak mindennek a mezőgazdaságra és az ökoszisztémákra. Azután felmerül a kérdés, hogy a javaslatnak milyen hatása van a transzparenciára. És emellett azt gondolom, és ez most egy konkrét kérdés, eh, a bizottsághoz Pudele urat látom, hogy itt van, tehát attól tartok, hogy egy eh, nem vizsgált meg az esetleges megoldásokat, mert van egy alternatív megoldás szerintem hogyha megnézzük az élelmiszer címkézési jogszabályt, ott vannak olyan cikkek, aminek az alapján össze lehet állítani listákat olyan élelmiszerekről, amelyekkel kapcsolatban felmerülhet az, hogy nem, szabad, nem kell őket felvenni az összetevők listájára. Például a sajt is szerepel egy ilyen listán és akkor nem kell alkalmazni az egész címkézési jogszabályrendszert. Ezt kéne az méznél is alkalmazni, és akkor az méhészekre gyakorolt negatív hatásokat ki lehetne küszöbölni. Tehát szerintem összefoglalva még túl sok kérdés van ahhoz, hogy most itt tovább léphessünk azonnal explicit és nagyon egyetemű kérdést fogalmazott meg Tabajdi úr. McKeven kollega olvasta ezt fel, és a zöldek is, a szocialisták is úgy tudom, hogy a néppárti frakció is azt kérik, elnök úr, hogy vizsgáljuk meg, hogy a parlament eh, kezdeményezhet egy ilyen hatástanulmányt. Ma reggel a koordinátorok ülésén is eh, szó volt erről, aztán nem volt elég idő pontot tenni a dolog végére, de kérem a kollégát, kollégákat, hogy pozitívan reagáljanak erre a kérésre. Köszönöm szépen. A következő hozzászólónk, Jolanta Hübner, Hübner. Köszönöm szépen. Az Európai Bíróság azt akarta, hogy a fogyasztók teljes körű tájékoztatást kapjanak különböző élelmiszerekkel kapcsolatban felmerül a címkézés kérdésköre. De van valami, amit nem vett, amivel nem foglalkoztunk eddig. A pollent nem csak úgy kiegészítésképpen teszik bele a mézbe a méhészek, hanem ez természetes része a méznek a nektárgyűjtéséből adódóan. És nem arról van szó, hogy most a méhész, a nektár egy részét így kivonhatja. Tulajdonképpen mi egy kaotikus helyzetet idéztünk elő. Az Európai Bíróság azt mondja, hogy részeire lehet bontani a, a mézet, de hát ez, ez nem így van. Azt hiszem, hogy teljesen más, hogy kellene kezelnünk ezt a kérdést, teljesen más, hogy kellene gondolkoznunk erről, máskülönben nagyon abszurd helyzet állhat elő, hogyha ugye valami természetes alkotó elem, és nem mesterségesen került adalékként hozzáadásra egy termékhez, akkor nem lehet minden egyes alkotó elemet külön külön vizsgálni, mert ez, ez teljes abszurd helyzetet eredményezne. Én azt támogatom, amit a jelentéstevőnk mondott. Tehát vagy teljesen ki akarjuk zárni ebből a méhészeket, vagy nem. Teljes körű tájékoztatást akarnak arról, hogy valójában egy termék GMO-val szennyezette vagy sem, de azért ne legyünk szélsőségesek. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Kisé meglepet engem, hogy ilyen jogi abszurdot hozott ki ítéletnek az Európai Bíróság, de két dolgot szeretnék mondani. Az első, nem gondolom, hogy az Európai Bíróság ítéletét kellene megkerülnünk, inkább abból kellene következtetést levonnunk. A második megfigyelésem, hogy teljesen egyetértek Bastas kolléga imént elmondott véleményével. Szerintem, hogyha szeretnénk elérni, hogy a gazdák számára kedvező legyen a helyzet, de az ítéletet is szeretnénk betartani. Akkor elnézést kérek, de nem értek egyet az, hogy meg kelljen kerülni az Európai Bíróság ítéletét ist da. banki úr itt van. Nem láttam az előbb, de el tudtam olvasni a nevét. Parancsoljon banki úr. Köszönöm szépen szót, elnök úr, tisztelt bizottság. Én is egyetértek azokkal, akik azt feszegetik, hogy érdemese az Európai Bíróság ítéletével szemben egy olyan megállapításra jutni, hogy a pollen vagy virágpor az nem összetevője, hanem csupán alkotó eleme a méznek. Ugye egy első hallásra apró kérdésről van szó, mégis rendkívül fontossággal bír, hiszen az a, a fogyasztóknak a tájékoztatása szempontjából Eh, hogy fel kell-e rajta tüntetni azt, hogy 9%-ot eh, meghaladó mennyiségű eh, GMO-t tartalmaz a méz, vagy nem kell feltüntetni, az gyakorlatilag ez a kérdés dönti el, hogy összetevőnek kell -e tekintenünk, vagy alkotóelemnek kell tekintenünk. Az Európai Bíróság álláspontja egész egyértelmű ebben a tekintetben, és azt gondolom, hogy a fogyasztói tájékoztatás szempontjából ez egy releváns álláspont, hiszen így Ilyen módon a méz teljes ösztömegéhez kell viszonyítani a e, pollen mennyiségét, ami, e, e, ami viszont így mindenképpen feltüntetést érdemlő mértéket fog elérni. Én azt gondolom, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az Európai Méhész Szövetségek álláspontját, hiszen ők egyértelműen, ahogy ez már itt elhangzott a vitában, azon az állásponton vannak, amelyen az Európai Bíróság döntése nyugszik, miszerint összetevőként kell értelmezni ez esetben a virágport. Nem hinném, hogy az európai belső piaccal szemben mondjuk a harmadik országokból vagy külső országokból származó importot kellene ezzel támogatnunk, hiszen ha megnézzük, hogy az európai méztermelés nagyságrendileg hogy alakul, akkor jól látható, hogy döntő többségét a piaci forgalomban lévő méznek azok a termelő országok, illetve termelők teszik ki, ahol nincs GMO-val ennél 9%-nál nagyobb arányban fertőzött vagy GMO-t tartalmazó, inkább fogalmazunk így, méz. Tehát ez elsősorban a dél-amerikai és más Európán kívüli országokból származó import szempontjából lenne fontos és lenne könnyítés. Nem hinném, hogy nekünk a bizottságnak vagy akár, akár az Európai Parlamentnek olyan irányultságot kell venni, ami a külső piacokat ilyen értelemben támogatja. Én is azt gondolom, hogy a kérdés annál súlyosabb, mint hogy ilyen könnyen túllendüljünk rajta. Tehát minimum egy hatástanulmányra van szükség, amely ezeket a kérdéseket segít eldönteni, és segít megvilágítani azt, hogy ez a bírósági döntés, ez valóban tényszerűnek tekinthető-e, szakmailag is nem csak jogtechnikai szempontból megalapozott, mert abban az esetben a mostani jelentést azt nem támogathatja sem a bizottság, sem a parlament. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Banki. Damit sind wir am Ende Köszönöm szépen, Bánki úr. Ezzel eh, a hozzászólók listáját lezárhattuk, és a bizottságé a szó parancsoljon. Még egyszer eh, szeretném az elnézését kérni, hogy eh, itt állnia kellett és várnia kellett, majd utána járunk, hogy kinek a felelőssége, hibája volt ez. Köszönöm, elnök úr, semmi baj nincs azzal, hogy pár percet várnom kellett. Először is szeretnék Görlin asszonynak köszönetet mondani a jelentésért. És természetesen nagyon örülök annak, hogy a Szankó főigazgatósággal azonos irányba mutat az ő jelentése is. A mezőgazdasági főigazgatóság készítette ezt a javaslatot, és ők is a Lisszaboni részhez szóltak hozzá. De ami a probléma lényegét illeti. Löpás asszony javaslata az, hogy nem szabad bírálnunk az Európai Bíróságot. Elfogadjuk a bíróság ítéletét, ezzel nincs is probléma. Ebben az ítéletben a bíróság egyértelműen egy olyan kérdésre adott választ, amelyet a német bíróságtól kapott. És az Európai Bíróság a meglévő jogszabályok alapján értékelte ezt a kérdést, és hangsúlyoznám a létező szót. Ez a meglévő jogszabály, a mézről szóló irányelv nem volt elég világos ebben a kérdésben. És ez teret adott a szabad értelmezésnek. A bíróság pedig úgy értelmezte, hogy a pollen egy összetevő. Minden szakértő elismeri, hogy a pollen nem összetevő. Ezt nem a méhész adja hozzá a mézhez. A, akkor, amikor centrifugába teszi a lépet ahhoz, hogy kinyerje ebből a mézet. A jogalkotó felelőssége és joga az, hogy módosítsa a meglévő jogszabályt, hogy tisztázzon egy olyan pontot, ami az előző verzióban nem volt eléggé világos. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem szeretnénk megkerülni a bíróság határozatát. Nem ez a szándékunk. Természetesen ezt elfogadjuk. A bíróság kimondta, hogy a GMO-król szóló valamennyi jogszabály vonatkozik a pollenre, különösen a címkézés kérdésében. Mi korábban ezt azért nem alkalmaztuk, mert úgy tekintettük, hogy a méz állati eredetű termék, és ezért nem vonatkozott rá ez a jogszabály, tehát most figyelembe vesszük az ítéletet, és ebben a javaslatban tisztázni szeretnénk azt, hogy a pollen egy alkotóelem, nem pedig összetevő. Ez tehát nem azt jelenti, hogy megkerülnénk az ítéletet, hanem hogy egy új javaslattal tisztázzuk azt, amit a jogalkotó, vagyis önök és a tanács jog szerint megtehet. Az a lényeg, hogy a bizonytalanságot megszüntessük. Jelenleg ugyanis fennáll ez a bizonytalanság, hiszen a Monsanto 810-es pollen az egyetlen, ami az Európai Unióban engedélyezett, és ennek nem szabadna jelen lennie a mézben. Az EFSA-tól kértünk egy gyors értékelést arról, hogy a környezetvédelemre, az állatok, köztük a méhek, illetve az emberek egészségét befolyásolja-e károsan. Ők azt mondták, hogy nem és ezért megkértük a Monsantot, hogy nyújtson be egy kérelmet arra vonatkozóan, hogy az EFSA értékelhesse az ő pollenjüket, és hivatalosan engedélyezhesse azt is. Ez megoldja majd a két értelműséget. Az importméz problémája természetesen továbbra is létezik, hiszen az Európai Unióban nem engedélyezett génmódosított organizmusok lehet, hogy engedélyezettek más országokban de ugyanazoknak a kritériumoknak kell megfelelnie a pollennek, vagyis jóvá kell, hogy hagyják azt. Ez különösen Kanada és Argentína viszonylatában jelent problémát, ezek az országok exportálnak mézet, mi pedig a mézfogyasztásunk 50%-át importból fedezzük. Az Európai Unió a fogyasztása 50%-át képes előállítani, a másik 50%-ot pedig importálja. Az import főleg az ipart tehát a cukrászatot célozza. Az Európai Unióban az a méz készül, amit reggelire, kenyére kenve megeszünk. Az import mézet pedig az ipar használja, akár élelmezésre, akár kozmetikumokban. Úgy gondoljuk tehát, hogy ez a javaslat egyértelműbbé teszi a helyzetet, egyértelművé teszi a pollen jogállását, ami így alkotóelemé válik, és így már vonatkozik rá a génmódosított organizmusokról szóló címkézési eljárás, amit azt önök is tudják, 0,9% ez a határ. Tehát a mézet föl kell címkézni, hogyha több mint 0,9% génmódosított pollen található benne. de mindenki tudja, hogy ennél kevesebb pollen található a mézben. Nem akarok kibújni azon, amit önök a vita során mondtak. 0,1, 3 vagy 5 tized található benne általában. Nem szabad elrejtenünk azt sem, hogy ez azt eredményezi, hogy Természetesen a pollen eh, nem éri el ezt a mennyiséget, ezért nem lesz génmódosítottként címkézve a méz sem. De ez a szabály továbbra is eh, vonatkozik a mézre. Noha korábban a, mi úgy gondoltuk, és ezt a bíróság ítélete cáfolta meg, hogy nem vonatkozik rá ez a rendelkezés. Stász úrnak az alternatívájára azt válaszolnám, hogy a tiltott összetevőknek van egy listája, ami nem található az élelmiszerekben. Az élelmiszer adományok címkéjén ezt fel kell tüntetni, de itt a pollen összetevővé válna. Noha mi most úgy gondoljuk, és arról szól ez az egész kezdeményezés, hogy a pollen egy alkotóelem, és nem összetevő. A címkézési rendelkezéseket tehát lehetne alkalmazni, de ez annak az elismerését jelentené a bíróság ítélet értelmében, hogy a pollen egy összetevő. És maguk a szakemberek is azt mondják, hogy a pollen nem összetevő, hanem alkotóelem. Tehát Stasz úr javaslata sajnos nem használható alternatívaként nem használhatunk GMO pollent a mézben. Az egyetlen jogszabály, ami a GMO-kra vonatkozik a mézzel kapcsolatban, az ez a 0,9%-os küszöb, amiről mindenki elismeri, hogy természetes körülmények között soha nem fog bekövetkezni. Elnök úr, ha szabad, akkor a fő, mezőgazdasági főigazgatóságtól érkezett kollégám mondana néhány szót a Lisszaboni kiigazításról. Igen, persze, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ami a bizottságnak az új komitológiai szabályokhoz, illetve a Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazítással kapcsolatos kiigazításait illeti, eh, ahogy eh, Killing asszony is jelezte a prezentációjában, de ahogy mások is elmondták, az egyes intézmények talán nem mindig ugyanúgy értékelik és osztályozzák a bizottság hatáskörét a végrehajtási és a delegált jogi aktusok területén. Most megpróbálnám elmagyarázni, hogy a bizottság javaslatának ezt a részét hogyan fogalmaztuk meg. Először is szerintünk az a hatáskör, ami a bizottság szövegében szerepel, és az jelenlegi irányelvben már szereplő hatáskörökre utal, különösen a negyedik cikkre gondolok itt, illetve a hatodik cikkre ezek az elemzésre, illetve arra vonatkoznak, hogy a bizottság módosíthatja, illetve kiegészítheti az egyes és kettes mellékleteit a méz irányelvnek. És itt szerepel az is, hogy a bizottság által a jogalkotónak javasolt hatáskör egy korlátozott hatáskör abban az értelemben, hogy egyáltalán nem az a bizottság szándéka, hogy alapvető elemeket helyezzen ebbe a két mellékletbe. Csak arról van szó, hogy a bizottság szeretne hatáskört, hogy kiegészíthessen vagy módosíthasson technikai jellegzetességekre utaló részleteket, amik szerepelnek ebben a két mellékletben. A mellékletek témája a leírás, a meghatározás és az egyes típusú mézek összetételének kritériumai. Elnök úr, véleményünk szerint az a hatáskör, amit a bizottság javasol, és amelyet szeretne megkapni az irányelv módosítására, a jogalkotási eljárás hatásfokát javítja, és csak technikai jellegű kérdésekre szorítkozna. És a nemzetközi jogszabályokhoz, különösen a Codex Alimentariushoz való igazodást tenni lehetővé. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Felvetődött a hatástanulmány kérdése, Bart Stas eh, kollega részéről. Valóban ma reggel ezt Bart Stas már a koordinátorok ülésén is említette, és persze a szakbizottság ülésen is ezt fel kell vetni, hogy minden transzparens eh, legyen ez talán egy évig is eltart, amíg elkészül egy ilyen tanulmány. de hogyha házon belül saját szakértőkkel készítjük el, a szolgáltatók azt mondták, hogy akkor négy hónap alatt ez elkészíthető, ezt is még meg kell vitatnunk. Természetesen az életben semmi nincs ingyen, ez is pénzbe fog kerülni, de a demokrácia is pénzbe kerül, máskönben megszüntethetnénk. Most pedig Görling asszonyé a szó, az előadóé. Köszönöm szépen, elnök úr! részletesen végigmegyek a feltett kérdéseken, és kihangsúlyozom, amit én tartok fontosnak. Az egész kérdés a, körül, a definíció körül forog. Ezt e, már a felvezetőmben is elmondtam. E, nagy elővigyázatosságra van szükség, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy ne zavarjuk össze a dolgokat, ne keverjük össze ezt más kérdésekkel hiszen van, ami nem érinti a mi témánkat. A hatásvizsgálat a szabályok megváltoztatásának a hatását kell, hogy mérni, mérje. Most a méz irányelv már hatályban van, megszületett az Európai Bíróság döntése, és ezek a változtatások a jelenlegi status quo-t nem változtatják meg drámai módon, hiszen a kérdés tulajdonképpen az, hogy mi az valós hatás. Igen, hát a méhészekre nézve van hatása a dolognak, Viszont persze nagyon nehéz ezt elmagyarázni, anélkül, hogy kitérjünk a részletekre, de tulajdonképpen semmi nem változik azoknak, akik címkéznek és értékesítenek mézet. És ezért szerintem ezért nem készült hatás tanulmány és ezért reagáltam én is először úgy, hogy erre nincs is szüksége. Most konkrétan Tabajdi úrnak mond, a felvetésére válaszolnék, ugye Lindán keresztül félrevezető címkézést említette. Nem tudom, hogy ez, ez hogy lehetne, hiszen nem változik meg semmi hogyha a méhész például GMO mentesnek akarja deklarálni, akkor ezt megteheti. Ebből szempontból nem változott semmi. A kérdés a küszöbérték a címkézés szempontjából, de erről nem a méz irányel szól. Tudom, hogy ezzel sokaknak problémája van. Én tulajdonképpen rokon szenveznék ezzel, de ez most ennek az irányelnek a kontextusában nem tárgyalandó több hozzászóló is azt mondta, hogy a méhészek nem értenek egyet a bizottság javaslatával. Eh, hogy eloszlassam a kételyeket, hiszen láttam, hogy eh, Stász úr és eh, mások is felsoroltak méhész szövetségeket, akik ezzel nem értenek egyet. Most én egy kezemben meg tudnám számolni, ezeket a szervezeteket, és rengeteg olyan méhészszövetség van, akik viszont nagyon örülnek a bizottság javaslatának. Tehát szerintem itt ne játszunk a számokkal, hogy hányan támogatják, hányan ellenzik a javaslatot, mert nem olyan egyszerű ez a kérdés, itt eltérő vegyesek nézetek, vélemények vannak. Több méhész szövetség azt mondta, hogy hát itt nem is látnak semmi problémát, nem látják, hogy mit a gond. Mások viszont azt mondták, hogy ez egy nagyon komoly probléma. Jó, ezt is megértem, de e, mi most itt tulajdonképpen nem ezzel a problémával foglalkozunk. Stász úr alternatív javaslatáról azt mondanám, hogy nagyon alaposan megfontoltam ezt a lehetőséget, mielőtt megírtam a jelentésemet, jogi tanács csodácsodást is igénybe vettem, és arra következtetésre jutottam, hogy ez nem lenne fenntartható vagy észszerű eljárás, a jogbizonytalanság továbbra is fennmaradna. Összefoglalva, de elnézést, még valamit elfelejtettem, elfelejtettem megköszönni az árnyék előadóknak a segítséget, a sok egyeztetést. Tehát az én következtetésem az, hogy nincs szükség hatás tanulmányra. Viszont, miután hallottam, meghallgattam az aggályokat, és sok európai méhész szervezettel beszélve láttam, hogy ott is vannak aggályok, eh, Viszont azt teljesen egyértelművé kell tenni, hogy amiért a bizottság is ezt a 12 hónapot erre szánná, az tulajdonképpen a eh, konzultációval függ össze, hogy mindig konzultálni kell az érintettekkel és az érintett szereplőkkel való konzultáció az mindenképpen fontos feladat. De hogyha itt a parlament ezt így szükségszerűen előírná a hatásvizsgálatot, az helytelen lenne. Itt vagy teljes konzultációt írunk elő, vagy semmit. Ezen még el fogunk gondolkodni, és hogy ennek milyen hatása lenne. Önök azt mondták, hogy a 12 hónapos csúszás jogbizonytalanságot eredményez, és ez nagyon káros. Sok lobby szervezet azt kérte, hogy ne ezt ne tegyük, nem akarjuk ezt, hanem azt akarjuk, hogy most azonnal szülessen megoldás. A következő koordinátorülés előtt még jó lenne ö, egyeztetni a hatásvizsgálat ügyében, és jó volt ez az egész eszmecsere. Köszönöm szépen, Görling asszony. A módosítók benyújtásának határidejét elhalasztottuk, áttettük eh, február 21-e déli 12 órára, és a hatásvizsgálatról majd még egyszer eh, egyeztetünk eh, a koordinátorok ülésén. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, és most rátérünk a 28. napi rendi pontra, szóbeli kérdés, Chris Davis eh, részéről, úgyhogy neki szeretném most megadni a szót. Chris Davis, parancsoljon. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha lehet, akkor szeretném először meghallgatni a bizottság véleményét, és utána majd egy kiegészítő kérdést tennék fel. Akkor a bizottság következik. Parancsoljanak. Igen, köszönöm, elnök úr. A neonikotinoidok problémája igen komoly kérdés. A méhek egészsége szempontjából, csak hogy az előző témához kössek, semmivel sem kevésbé súlyos, mint a Monsanto gondja. A neonikotinoidok kérdése nem egy új probléma. Maguk a méhészek is nagyon sok kétséget és gyanút fejeztek ki a neonikotinoidokkal kapcsolatban már évtizedekkel ezelőtt is. Figyelmeztettük az EFSA-t már 5 évvel ezelőtt arról, hogy ez a probléma fennáll. 2010-ben elfogadtunk egy bizottsági irányelvet, hogy olyan intézkedéseket vezessünk be, hogy a mezőgazdaság vonja be a magokat neonikotinoiddal. A problémák ugyanakkor súlyosbodtak azzal, hogy két tanulmány jelent meg, egy francia és egy brit tanulmány, majd egy harmadik német kiadvány is napvilágot látott 2012. márciusában és ez a tanulmány, amint önök is tisztában vannak vele, kimutatta, hogy a neonikotinoidok igen kis adagját megtalálták a virágokban, azon növények esetében, ahol a magokat neonikotinoiddal kezelték. Tehát ez átkerült a nektárba is, amit a méhek kivonnak, és ebből készítik a mézet. A méhek nem haltak meg azonnal, nem volt akut mérgezés, hanem egy szubletális, tehát gyengébb dózis került be a méhek szervezetébe, aminek hatására nem találtak vissza a kaptárba, eltévedtek és elpusztultak. Amikor növényvédő szerekkel kezelnek egy növényt a virágzás időszakában, akkor a méhek azonnal meghalnak, ezért ez szigorúan tilos. A Méhészek tehát nem kezelhetik a virágokat a virágzás időszakában, pontosan azért, hogy a méhek ne kerüljenek veszélybe. Ez azért is fontos, mert az Európai Unióban az ültetvények 80%-át méhek termékenyedik meg, vagyis ha a méhek elpusztulnak, akkor nincsen növénytermesztés sem és így a gabona, az alma, a barack, a cseresznye és más növények sem tudnak szaporodni. Ezért nagyon lényeges ezt a problémát felmérni. Egy héttel ezelőtt az EFSA, tehát január 16-án három igen fontos véleményt jelentett meg a neonikotinoidokkal kapcsolatban. Bizonyára önök is olvasták ezeket a véleményeket, és láthatták, hogy a következtetésekben angolul ez szerepel, eh, high acute risk, tehát eh, magas akut mérgezési veszély. Ez eh, igen fontos jelzés az EFSA tudósai részéről. A kockázatkezelőként nekünk kell azt mondanunk, hogy ez a három anyag ugyanis a neonikotinoidok között öt engedélyezett növényvédőszer van, de ezek közül különösen három olyan, hogy magas kockázatot jelent a méhek számára. Tehát most annak lehetőségét vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt a három véleményt jogszabályokkal alakítani. Ismétlem, hogy igen, súlyos kérdésekről van itt szó. Most még a gondolkodás fázisában vagyunk, de a bizottság nagyon hamar elő fog állni a javaslataival. Megpróbáljuk ezt a három tudományos véleményt jogszabályá alakítani. Egyrésztről jelentős gondolkodó közösség van, amely ismeri ezeket a véleményeket, és azt kéri tőlünk, hogy tiltsuk be ezeket az anyagokat. Nem meglepő, hogy a másik oldalon ott van a növényvédőket gyártó ipar és a vetőmagipar, illetve maguk a gazdák. Ők pedig azt mondják, hogy vigyázzunk, ha megtiltjuk a neonikotinoidokat, amelyek széles körben alkalmazottak, annak súlyos gazdasági következményei is lehetnek. A számok, amelyeket említettek, és nem én akarom ezért vállalni a felelősséget, ők mondták, hogy 5 év alatt 17 milliárd euró és 50 ezer elveszett munkahely lehet a következménye, hogyha betiltjuk a neonikotinoidok használatát. Másfelől az elemzésünk kimutatja, hogy a vetőmagok kezelése, vagyis az, hogy növényvédőszerrel vonjuk be őket, méghozzá rendszeresen, az ahhoz vezet, hogy a növénybe is bejutnak ezek az anyagok, illetve a virágban is jelen lesznek, hogy megvédjék a növényt a kártevőktől. Ez a módszer innovatív, hiszen felváltja azt, hogy a traktornak több alkalommal is végig kelljen mennie az ültetvényen. Ez időt takarít meg a gazdának, csökkenti a széndiokszid kibocsátást, és megakadályozza, hogy a permet elterjedjen. Ezért úgy gondoljuk, hogy a vetőmagok csávázása egy olyan innovatív módszer, ami a klasszikus vetőmag kezeléshez, a permetezéshez képest újdonság. A permetezés korábban úgy zajlott, hogy a traktor növényvédőszert permetezett a növényekre. A tanulmányok ugyanakkor kimutatták, hogy a neonikotinoidoknak három negatív hatásuk is van. Az első, hogy amikor a magokon alkalmazzák ezeket, a, vagy a földbe szórják őket, vagy a levegőbe fermetezik, akkor úgy fejti ki káros hatását, hogy jelen lesz a nektárban is. Azaz úgynevezett verejték, ami megjelenik a kukoricán, és a méhek megisszák, szintén tartalmaz ezeket az anyagokat. A harmadik pedig az a por, ami elszabadul, amikor granulátum formában, vagy a vetőmagok bevonásával a földbe juttatjuk ezt, illetve a permetezés során is felszabadul ez a por. Ez pedig megfertőzhet, beszennyezhet más növényeket, például a repcét is, amit emellé ültetnek, illetve felhőt képezhet más területeken, és így beszennyezhet más földeket is. Tehát látható, hogy nagyon sok problémát vet fel ez az eljárás. De úgy véljük, hogy a csávázás továbbra is innovatív eljárás a hagyományos permetezési eljáráshoz képest. Ez tehát jelenleg a helyzet. Eh, sajnos eh, nem tudok eh, Davis úrnak válaszolni arra, arról, hogy pontosan milyen intézkedéseket fogunk majd meghozni, de úgy gondolom, hogy a nagyon közeli jövőben, konkrétan a jövő hét elején a bizottság bejelentéseket fog tenni az intézkedésekről, amelyeket javasolni fog. a komitológiai eljárás keretében ezután fognak erről a tagállamok dönteni. Elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Vielen Dank. Und dann... Nagyon szépen köszönjük. És akkor a néppárti tájékoztató szerzőjének adnám meg, aki az osztrák környezetvédelmi ügynökségtől érkezett hozzánk parancsoljon. Elnök úr, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy ilyen nagy érdeklődést mutattak a tudományos eredményeink iránt, ami a neonikotinoid alapú növényvédő szerepek méhekre gyakorolt hatását illeti. Az osztrák környezetvédelmi ügynökséget kérték fel, hogy készítsen egy tájékoztató jellegű dokumentumot ezen hatásokról, Ezeket azt hiszem önök mind megkapták már. Múlt év decemberében tettük közzé az adatokat. Margaret Grimm egy szakértő jegyzést papírt, többek között Elizabeth Süssenbach egy biológus, és jó magam is, Alarich Risznek hívnak engem, Mindenek előtt a környezetbe bocsátott, illetve a szennyezőanyagok környezetbe való kibocsátásának megelőzésével foglalkozom. A módszerünk mm, elsősorban abból állt, hogy nemrégiben közzétett szakirodalmat elemeztük, különös tekintettel arra, hogy milyen hatással vannak a neonikotinoid alapú növényvédőszerek a méhekre. Az elmúlt években Európa szerte beszámoltak arról, hogy egyre inkább csökkennek a mélypopulációk, a neonikotinoid alapú növényvédőszerek különböző kártékony rovalok ellen védik a növényeket, és a használatuk szorosan összefügg, mint ahogyan mondtam, a mély sérülésével vagy csökkenésével. A, nem csak a tudományos világ és a nyilvánosság figyelt oda az eredményeinkre, a politikusok is egyre inkább odafigyelnek erre a jelenségre, az Európai Parlament és az Európai Bizottság is további információkat kért tőlünk ebben a témakörben. A Emellett az Európai Bizottság felkérte az Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, hogy készítsen kockázatelemzést arról, hogy nevezett növényvédőszerek milyen hatással vannak a méhekre. Néhány nappal ezelőtt jelent meg az EFSA jelentése. A méhek az egész ökoszisztéma számára rendkívül fontosak. Európa esetében a termények több mint 80%-a függ a különböző rovarok által történő beporzástól, Éppen ezért nagyon nagy károkat okoz, hogyha Európa szerte sérül a mélypopuláció és más egyéb rovarpopulációk is. A neonikotinoid alapú növényvédőszerek az összes mélyfajtát, mélyfajta esetében nagyon mérgező hatásúak, sőt, egészen a, tehát egészen a virágig áthatolják a növényt ezek a szerek, és ezáltal a beporzó rovarok is veszélynek vannak kitéve. Emellett a különböző neonikotinoidoknak való kitettség, még ha nagyon alacsony is, a dózis károsan befolyásolja a méhek egészségét. Megzavarja a viselkedésüket például az effére, vegyszernek való kitettség. A neonikotinoidok emellett befolyásolják a méhek szapor- negatívan befolyásolják a méhek szaporodási képességét, és kevésbé lesznek rezisztensek a különböző betegségekkel szemben. A különböző szerzők egyetértenek abban, hogy ezek az anyagok alacsony dózisban is növelik a halálozási arányokat a különböző méhpopulációban, mert fogékonyabbak lesznek a méhek a betegségekre. A legutóbbi tudományos eredmények azt mutatják, hogy mindenképpen új kockázatfelmérésre van szükség, a tekintetben, hogy az európai szinten szabályozott és engedélyezett neonikotinoidok milyen hatással vannak a méhekre. Annak felmérésére, hogy milyen káros hatással vannak ezek az anyagok a méhekre, megfelelő tanulmányokat kell elvégezni, amelyeket több termelési szezonon keresztül folytatunk le. Az európai vállalatok ezidáig olyan intézkedéseket foganatosítottak, amelyekkel megpróbálják csökkenteni a neonikotinoidok mélyekre gyakorolt káros hatását, ugyanakkor azonban a kockázat csökkentő mechanizmusok európai és nemzeti szinten ö, csökkenteni akarják az akut, akut mérgezés ö, lehetőségét, viszont a krónikus kitettséggel nem foglalkoznak. A különböző méhekre gyakorolt negatív hatások esetében fontos lenne az elővigyázatossági megközelítést alkalmazni a neonikotinoidok engedélyezési eljárásai folyamán. Köszönöm szépen. Most pedig a peszticidekkel foglalkozó Head of Unit-nak adom meg a szót. So. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy eh, hogyan dolgoztunk a konklúzióinkon ehhez mindeneket az Európai Bizottságtól kellett egy mandátumot kapnunk. Az Európai Bizottság határozta tehát meg a mi feladatunkat. Először definiálni kellett az anyagot, tehát a neonikotinoidot és még két vegyületet. 2012. 30, december 31-éig elfogadtuk a konklúzióinkat, és ezeket néhány év, héttel később közé is tettük. A bizottság egyértelművé tette, hogy az Európai Unióban minden engedélyezett használatot vetőmagok kezelését is figyelembe kell vennünk. A kockázat értékelésnél a rendelkezésre álló adatokat elemeztük, a kérelmezőknek kellett adatokat szolgáltatni. Tagállami szinten a peszticidek, növényvédőszerek alkalmazásának a tervevételéről kellett adatokat szolgáltatni. A méheket érintő növényvédőszerekkel kapcsolatos kockázatértékelést egy EFSA panel készített el. Ez volt az első lépés. És a következő lépésben majd egy euró kiterjedő értékelés fog elkészülni május végére, váratlan el is készül ez az egy szintű értékelés. Emellett a megfontolás szempontjából fontos más szempontokat is figyelembe vettük. Hogyan kezdődött a munka? Először is adatokat gyűjtöttünk a kérelmezőktől, megnéztük, hogy mi az engedélyezett használat a tagállamokban, aztán vizsgáltuk az adatokat, és elkezdtük értékelni az adatokat. Rá kell mutatnom arra, hogy az EFSA munkatársai végezték el az adatok értékelését, tehát nem külső szakértők, hanem az EFSA belső munkatársai végezték az értékelést. Fontos az is, említem ismét a tudományos szakvéleményt, amelyet a, a növényvédő szerek kockázatának az értékelésével kapcsolatban dolgoztak ki. Itt minden új tudományos felismerést is figyelembe kellett venni, a szubletális hatást, azután a méh kolóniákra gyakorolt valamennyi hatást. Egy nagyon átfogó értékelést végeztünk a az ügy kérdés szempontjából releváns szakirodalomban. Elvégeztük a krónikus és az akut szubletális hatások alapos értékelését. Figyelembe vettük az összes elképzelhető kitettséget a mélyek körében. Már Pudele is említette, hogy először is a pornak való kitettség, mi a rágyából adódhat, azután a e, gyomoknak, a szántóföldi növényeknek való kitettség. Nem volt elég adatunk, de akartuk vizsgálni a az utónövényekkel kapcsolatos kitettséget is, mert hát ezek már elég ellenállóak. Három következtetést fogalmaztunk meg tervezett szinten. Ezeket eh, a tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsájtottuk. A következő lépés szakértőkkel folytatott konzultáció volt, a mm, nemzeti tagállami illetékes hatóságok jelöltek szakértőket, akik így nagyon részt vettek a konklúziónk elkészítésében. Az, tehát az EFSA, mint független tudományos szervezet, és az EFSA munkatársai fogalmazták tehát végül is meg a következtetéseket. Ezek a konklúziók nagyon komplexek, hiszen megpróbáltuk az összes információt táblázatokba áttenhíthető formában összefoglalni. Mindegyik felhasználáshoz párosított láttuk a kockázatértékelés eredményét, a már említett kitettségi kategóriák alapján, akut és krónikus eseteket külön választva kezeltük. Az eredmény az lehet, hogy először is elég adatát rendelkezésünkre ahhoz, hogy kockázatértékelést végezzünk. A kockázatértékelés eredménye az volt, hogy valóban valós kockázatról van szó. Tulajdonképpen a kockázat értékeléshez mondhatok volna azt is, hogy nincs elég, rend, elég adat, és ezért nem tudtuk volna elvégezni, vagy pedig előfordulhatott volna, hogy nincs elég tudományosan megalapozott adat. Vagy előfordulhatott volna az is, hogy nincs igazából kockázat egy adott termék vagy növény vonatkozásában. Az engedélyezett felhasználások többség esetében nem volt elég adatunk ahhoz, hogy lezárjuk a kockázatértékelést. Tehát nem volt elég információnk, hogy az összes lehetséges helyzetben mennyi a por, mekkora a por kibocsátás, a porzás, azután eh, a pollen nektár koncentrációt eh, sem tudtuk minden egyes eh, neonikotinioddal kezelt növény esetében megállapítani. A, volt elég adat a e, folyadékokban lévő neonikotinaid e, tartalomra. Nem voltak adatok, de nem terjed ki az EU-ban engedélyezett összes felhasználásra. Hiányosságok voltak tehát az adatgyűjtésben, és ilyen módon a konklúzióikban is. Most visszatérnék a legfontosabb kitettségi kategóriákra, amelyekre a bizottság megbízást adott az EFSA-nak, hogy vizsgálja meg. Néhány mondatban próbálom ezeket összefoglalni. Pollen, nektár, expozíció. Itt az a megalapításunk, hogy csak a méhek szempontjából vonzó növényeket lehet alacsony kockázatúnak tekinteni. A méhek számára vonzó növények esetében hogy nem volt elég adatunk ahhoz, hogy a megalapozott kockázat elemzést végezzünk. A következő kitettség kategóriánál vannak speciális esetek is, például a cukorrépa esetében a cukorrépa pelleteket próbáltuk vizsgálni, cukorrépa szeletet vizsgáltuk, és megnéztük az üvegházi növényeket, valamint a trágya közelségét, és itt is azt állapítottuk meg, hogy ezeknek nincs igazán hatása. A legtöbb adatunk lehetővé tette, hogy a szám esetében elvégezzük a kockázatértékelést, és itt bizony akut hatást is tudtunk demonstrálni. Dolgozunk további konklúziókon, még eh, négy rovarítószerrel kapcsolatban, itt, eh, amelyek hati, hasonló hatásokat okoznak a méhekre. Március végére, idén március végére várható, hogy elkészül ez az értékelésünk. Köszönöm szépen, ezzel megnyitom ezt a fordulót. Chris eh, Davis először kap szót. Köszönöm. Azért halasztottuk el ezt a vitát, hogy megszülethessenek ezek az időközi konklúziók, és valamelyik hogy hallottuk, ez nagyon értékes volt, de azt is látjuk, hogy még sok munkára van szükség. Azzal kezdhetjük, azt hiszem abból a feltételezésből indulhatunk ki, az emberek úgy ítélik meg, hogy a méhek értékesek, nem csak a beporzás miatt, ez elég furcsa dolog. Az emberek általában nem szeretik a rovarokat, de hogyha méhekről van szó, vagy lepkékről, akkor ezeket hirtelen mindenki nagyon imádja. Itt van a European Voice, az eheti az Európai Növényvédő Szervezet igazgatója azt mondja, hogy a neonikotinoid peszticidnek potenciális kockázati tényezőként történő besorolása igazából nem segítene a mészeknek. Nem tudom, hogy lehet valaki ilyen, hogy tehet valaki ilyen határozott megállapítást. Azt hiszem, a bizonyítékok is ezt sugalják, és én se hiszem, hogy eh, hogy valóban eh, levonthatjuk azt a következtetést, hogy kockázatot jelentenek a neonikotinoidok, ha nem is közvetlenül gyilkolják meg ezek a méheket, de nagyon sok olyan eset van, sok olyan helyzet fordul elő, amikor szubletális hatás igenis kimutatható, eh, csökken a eh, betegség elleni ellenálló képességük, a reproduktivitásuk, eh, tehát sok problémát okoz a méhek kolóniáiban. Nagyon sok éve, azt hiszem 15-16 éve foglalkoznak már tudósok ezzel a kérdéssel, azt hiszem a francia kormány tiltotta meg először 1999-ben ennek a szernek a használatát bizonyos növényeknél, a kuszkorica esetében 2004-ben betiltotta a kormány az ilyen peszticidek alkalmazását, tehát az elővigyázatossági elv mentén járt el több kormány is azt mondhatnák, hogy az ilyen tiltások nagyon nagy kárt okoztak az ágazatnak, és természetesen hát a peszticidek, a rovarító szerek fontos szerepet játszhatnak a növényvédelemben, de azért a megalapozott tudományos információk és bizonyított információk alapján kell eljárnunk. A tiltás persze nagy veszességeket okozott a termelőknek, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nem olyan régen adott ki egy, egy elemzést, ez majd néhány hét múlva fog megjelenni a nyilvánosság számára is. A, a, tila, a tilalmak hatását vizsgálták, és azt mutatták, hogy ezek a termelésre nem gyakoroltak tulajdonképpen semmi hatást. A legjobb Eh, évek a termés átlagok szempontjából pontosan a tilalom utáni évek voltak. Persze tudom, hogy itt eh, fontos, értékes szerepet eh, játszanak ezek a növény- és rovarítószerek, de a mi feladatunk az, hogy azt indokolj, azt próbáljuk meg elérni, hogy ezekkel kapcsolatban időnként szükség van korlátozásra és tilalomra bizonyos növényekkel kapcsolatban. Azokra gondolunk, amelyek a legvonzóbbak a méhek száma, a mézetermelő méhek számára. A peszticidekre vonatkozóan már kidolgoztunk ajánlásokat, iránymutatásokat arról, hogy ezeket a termékeket hogyan kell használni, korlátoztuk a permetezést, és van lehetőség itt is arra, hogy mondjuk megtiltjuk a neonixeknek a virágzó növényekre történő felhasználását. Tehát amikor a virágzás van, akkor ne lehessen használni ezeket. A bizottság nagyon de végleges eh, álláspontot fogalmazott meg, azt hallottuk, hogy nagyon gyorsan, és talán ez az információ a tanácsnak még fontosabb, mint a parlamentnek, tehát hogy nagyon közeljövőben konkrét javaslatokat fog kidolgozni. Most jogalkotási intézkedésekre gondol a bizottság, vagy pedig csak iránymutatásokra, ajánlásokra a további kutatások számára? Köszönöm szépen. Még többen kérnek szót. Krista Klász a következő. Köszönöm szépen. Hát a kör négyszögesítését próbáljuk itt megvalósítani. Az imént beszéltünk a mézről. A bizottság részéről nagyon érdekes dolgokat hallhattunk arról, illetve nagyon helyesen megállapította a bizottság, hogy milyen fontosak a méhek, és gyakorlatilag nem csak, hogy mézet termelnek a méhek, hanem ők garantálják azt, hogy a növények túléljenek, úgymond. Tehát szükség van a méhekre, meg kell őket védenünk, és hát itt vannak ugye a szerek amelyek a másik részről, a maguk részéről védik a növényeket. A növényvédő szerek fenntartható felhasználásának, hasznosításának voltam a jelentés tevője, így nem meglepő, hogy erre is kitérek. Igen, nagyon aggasztó a helyzet, ez valóban így van, és hogyha az elővigyázatossági elvet akarjuk alkalmazni, akkor gyakorlatilag már el is késtünk a beavatkozással, illetve a cselekvés területén, tehát már régen lépnünk kellett volna. És kérdés, hogy az értékelés hogyan történt még, meg, csak a mérgező jelleggel foglalkoztak, a toxicitással, illetve a növényvédőszerek fenntartható használatát is figyelembe vették a megfontolások során. De hát most megerősítettek abban, hogy mindkét szempontot figyelembe vették a tanulmány elkészítése során. Ugyanakkor azonban tekintettel a mezőgazdaságra nagyon fontos növényvédő eszköz is ugye a vita tárgya, sok esetben növényvédőszerek elkerülhet, használata elkerülhetetlen, ugyanakkor azonban tudok olyan gazdákról is, akik nem ha nem használják minden egyes évben a növényvédőszereket, mert tudnak erről kockázatról. Tehát több szempontot kell mindig figyelembe vennünk. Ezért fel szeretném tenni a kérdést, hogy milyen alternatívák léteznek. Az imént elhangzott, hogy Franciaország már betiltotta a kukoricát, Szlovéniában is már van egy részbeni tiltás. Kérdés, hogy Szlovéniában jobban vannak-e a méhek, jobb-e a sorsuk, mint másutt. Tehát kérdés, hogy mennyire hatékony egy-egy tilalom. Mit tudunk tenni? Sőt, mit tudunk sürgősen tenni? Fontos kérdés ez, hiszen, hogyha nem megfelelően használjuk a szóban forgó növényvédőszereket, akkor olyan dolgok történnek meg, amelyek megengedhetetlenek gyakorlatilag. Tehát a kérdésem, hogy a bizottság gondolkodik-e sürgős lépéseken? Talán egyfajta szigorúbb tanácsadás is szóba jöhet, és konkrét, speciális engedélyezési eljárás is akár egy lehetőség lehet. Én azt javaslom, hogy minél előbb váljunk aktívvá, tegyünk lépéseket a fenntarthatóság jegyében, úgymond, és gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelően bánjanak ezekkel a növényvédőszerekkel. Köszönöm szépen. Beljé asszony kapja most meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy lefolytatjuk ma itt ezt a vitát már csak azért is, mert három napja, hétfőn kezdtük el a Peti Bizottságban ezt a kérdést megvitatni. Az Európai Bizottság sok elemből álló választ hozott nekünk, ami a polgárok válaszait is tartalmazta, de ma az Ausztrál Környezetvédelmi hatóság jelentésével és az EFSA dokumentumával már közelebb vagyunk ahhoz, hogy tudományosan tudjuk értékelni a kockázatokat. Mostanáig ez akadályt képezett, de most már látjuk, hogy milyen cselekvésre lenne szükség. Azért mondom, hogy akadályról van itt szó, ugyanis, mert a, a probléma nem újdonság, a, ennek a tudományos értékelése sem az. Az Európai Parlamentben is vitáztunk már erről, de az utolsó jelentés, ami erről készült, 2011-ből származik. És ez a jelentés a méhek halandósága elleni küzdelemről szólt. A környezetvédők már akkor is sajnálkozva jelentették, hogy nem, nem megy elég messzire ez a jelentés. Három problémát jeleztek. Az első a növényvédőszerek és azok hatása a méhek egészségére. Az bizottság betiltotta a leg károsabb növényvédőszereket, köztük a neonikotinoidokat. A GMO a méz szennyezettsége és ennek hatása a méhészekre. Erre a vitára és javaslatokra már nem térnék vissza, hiszen ezt a méz irányelv módosításáról szóló vita során már megbeszéltük, és volt még egy érv, amit velünk szembe szegeztek, és talán itt lesz a kis számháború. Különösen a monokultúrás ültetvények témája, olyan mezőgazdasági gyakorlatokra lenne szükség, amelyek kevesebb növényvédőszert használnak. A parlamenti patkóban lefolytatott vita eredménye az volt, hogy mindezt hozzá kéne kötni a méhek halandóságához, és el kellene gondolkodni, milyen kapcsolat van a gémódosított organizmusok és a méhek halandósága között. Ez eddig egy érv volt, hogy ne tegyünk semmit. 2012 végén három tanulmány készült, amire a bizottság is hivatkozik, és most pedig 2013 elején tartunk. A GMO-kkal kapcsolatban már volt lehetőségünk vitát folytatni, ami pedig a növényvédőszereket illeti múlt hét óta már az EFSA véleményre is támaszkodhatunk. Beismerték, hogy ez kockázatot jelent, a a tartalmazó növényvédőszerek hatása a méhek halandóságára bebizonyosodott, és 2013 végére lesz egy még teljesebb jelentés. Ez nagyon jó, most már semmilyen akadály nem áll előttünk, hogy betiltsuk ezeknek a növényvédőszereknek a forgalmazását és használatát az Európai Unió területén. Két petíció érkezett, amit jelenleg is vizsgál a Peti Bizottság a parlamenten belül. Ezt hétfőn vitattuk meg. Számos szervezet keresett meg minket. Először is azzal, hogy egy bioindikátorként működő faj a méhek kihalását előzzük meg, a második pedig azt kéri, hogy tiltsuk be a GMO-k kifejlesztését és alkalmazását. A 150 millió polgárból 1 millió kéri az Európai Uniótól azt, hogy hozzon intézkedéseket a méheket fenyegető legsúlyosabb probléma eltörlésére, tehát a növényvédőszerek betiltására. A lehető leggyorsabban cselekednünk kell ezen a területen. Tehát tudományos alapunk van arra, hogy megfeleljünk a polgárok elvárásainak. És ma hozhatunk intézkedéseket, és egy gazdaság, egy egészségügyi és környezetvédelmi katasztrófát is meg tudunk előzni. Szerintem úgy tudom, hogy 5 év alatt 50 ezer millió, 50 ezer munkahely megszűnését vizionálják a, a növényvédők növényvédők gyártói, de ezzel szemben áll számos munkahely megteremtése. 17 milliárd lehet a veszteség, hogyha betiltjuk ezeket a szereket, de mennyit kellene költenünk arra, hogy a most még ingyenes beporzást elvégeztessük? Ebben a szakaszban úgy vélem, hogy a döntés mindössze politikai szinten van. Ha a bizottságnak még nehézséget okoz, hogy nagyon gyorsan reagáljon és megtiltsa a neonikotinoidok alkalmazását és kereskedelmét a következő hetekben, hónapokban, akkor remélhetőleg a polgárok számú, számíthatnak az Európai Parlamentre, és hogy mi felelősebbek leszünk, mint két évvel ezelőtt voltunk. Köszönöm. Vielen Dank, dann hat sich der Kollege... Köszönjük szépen, Kriton Arsenis kolléga jelentkezett, még parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos. Nagyon fontos leszögeznünk, hogy ezeket a vegyszereket engedélyezték. Én legalábbis úgy gondolkozom, hogy Európában létezik egy működő, hiteles rendszer. Ezek a neonikotinoidok tulajdonképpen egy nagyon érdekes ügyet képviselnek, ami az európai termelést illeti, Görögország a harmadik helyen áll, globális szinten a hetedik helyen. Úgy gondolom, évről évre tapasztalható volt Görögországban ezen vegyszerek hatása, sok-sok mi pusztult el, de persze összefügg ez a GMO-kkal is. Érdemes lenne megállapítani, illetve érdemes lenne elérni azt, hogy a bizottság végre felülvizsgálja a GMO-kkal kapcsolatos álláspontját. Fontos előbbre jutnunk a neonikotinoidok betiltása terén, fontos ez a társadalom, de az egyes termelői ágazatok számára is. Szeretnénk konkrét kezdeményezéseket látni a bizottság részéről e tekintetben. Köszönjük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. következő felszólaló kapja most meg a szót, köszönöm szépen. Kriton is elmondta. Tényleg az a kérdés, hogy hogyan is ítélik oda az engedélyeket. Mindig először megvárjuk, hogy mm, kár keletkezzen, és csak utólag gondolkodunk el, hogy mit is kezdjünk a negatív következményekkel. De hát nem is ez a lényeg. Néhány dologra szerettem volna kitérni a neonikotinoidok használatával kapcsolatosan többek között Görögországban is. Van egy élősködő, amely megtámadja a pálmafákat. Görögországban elkezdték gyártani a neonikotinoidokat, ezeket használták is, és ennek következményeként sok-sok mély elpusztult. Fontos utána nézni ennek az ügynek, hiszen sok polgár nagyon könnyedén hozzáfér veszélyes vegyszerekhez. Fontos komolyan mennünk az ilyen eseteket. És persze nem szabad megfeledkeznünk a veszély, veszélyességi szint vizsgálatáról sem. Néhány polgár könnyen hozzájut az ilyen anyagokhoz, és azt sem tudja, hogyan kell őket megfelelően hasznosítani. Görling asszony. Egyelőre mikrofon nélkül. Elég ügyetlen vagyok itt a mikrofonnal. Megpróbálok visszatérni a vitában arra a kérdésre, amiről ebben a szakbizottságban már azóta, mióta én itt képviselő vagyok, folyton beszéltünk. Ez a neonikotinoidok eh, hatása arányaiban a méhek egészségére. A saját parlamenti jelentésünkben leszögeztük azt, hogy itt nem egy faktornak kell betudni a méhek pusztulását, ez egy több faktoros történet, belejátszik számos tényező, még az időjárás is. Amikor tehát tudományos kísérleteket, eredményeit nézzük, akkor ezt a több tényezős komplexumot kell vizsgálnunk, nem egy elemét kell ennek azonnal betiltani. Határozottan üdvözlöm az EFSA jelentését. Ez szerintem előre visz minket, de nem elég messzire. Elég régóta vártunk már arra ebben a szakbizottságban, hogy választ kapunk bizonyos kérdésekre. Vártuk, hogy megszülessen az jelentést, és megvitathassuk. Most tartok attól, hogy ahelyett, hogy ezt racionálisan megvitatnánk, most elindulunk a termék betiltása felé ennek a jelentésnek az alapján, ami pedig aránytalan lenne. Teljesen egyetérek Krisztával. Itt most azt kellene megvizsgálnunk, hogy a kockázat értékelés alapján milyen hatásokkal kell számolnunk. Ahogy hallottuk, az EFSA-nál teljesen új kockázatértékelési eljárást alkalmaztak, most először, tehát ezek az eredmények már teljesen máshogy jöttek részre, ré, jöttek létre, mint a korábbi eljárások során. Ezzel kicsit részletesebben is érdemes lenne foglalkozni. De visszatérek a fő témámhoz. Amikor kockázatkezelésről beszélünk, előnyökről, jó, hallottuk azt, hogy a neonikotinoidokból mennyit profitálnak a termelők de sokkal részletesebben kellene ezt megvizsgálnunk, ezeket az előnyöket, mielőtt gyorsan betiltanánk ezt a terméket. Meg kell néznünk a termék kockázat, használatának a kockázatát. Elég régóta használják ezeket a szereket. Persze a szerek megölik, elpusztítják a méheket, ezt senki nem vitatja az a lényeg, hogy hogyan, milyen módszerrel alkalmazzák az inszekticidetek a rovarítószereket. Sokkal részletesebben kellene foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel. Az EFSA elismerte egyértelműen, hogy nagyon sok hiányosság volt az adatgyűjtésben, nagyon sok eh, hiányos adat pont az alkalmazás módszerével volt kapcsolatos több kísérletre van szükség a szántóföldeken, mégpedig elég hosszú ideig tartó kísérletekre, hiszen az időjárás is egy befolyásoló tényező. Hat hónap is lehet, hogy hat hónapot előfordul, olyan rendkívül időjárási körülmények fordulnak elő, még utána akár 10 vagy 20 évig sem fordulnak elő még egyszer. Hát 6 hónap túl rövid idő. Amikor kollégák olyanokat mondanak, hogy a parlament egyértelműen felszólítja a bizottságot arra, hogy tiltsa be ezt a peszticidet, nem, ez még az, ezt a parlament nem szólította fel erre a bizottságot. Néhányan azt gondolják, hogy ezt kellene tennünk. És én vagyok az első, aki tiszteletben tartom azt a jogot, hogy ezt, ezt megfogalmazzák, de nem igaz, amit mondanak, mert nem született a parlamentben döntés erről. Ez félrevezető ez a megállapítás. Nem döntöttünk így, nem tettünk így. Én, nekem személy szerint ez, ez nagyon-nagyon rossz érzést okoz. A biogazdálkodást, aki támogatja, az nem szereti a növényvédőszereket, nyilvánvaló. Úgyhogy meglep, hogy most itt ilyen megfogalmazásokat hallottunk. Azt hiszem, nekünk szakbizottságként tárgyalnunk kell az EFSA-val is arról, hogy hogyan tudnánk egy megfelelő kockázatkezelési eljárást kialakítani, amivel biztosíthatjuk, hogy ahogyan felhasználják a neonixeket, azzal csökkenteni lehet az esetleges káros hatásokat. És nagyon szerencsétlen dolognak tartom azt, hogy a bizottság azt mondja, hogy hát jövő héten már megint előállnak valamivel, amikor mi még ezt még nem vitattuk meg kellő alapossággal talán valami utalhatnának arra, hogy mi az, ami várható, és ne zsákutcába fussunk bele. Persze, nagyon fontos ez az egész dosszié. Köszönöm szépen, Görling asszony. Andreas Sanoni a következő hozzászóló. <clears throat> Abbiamo sentito oggi eh, che eh, effettivamente... Köszönöm szépen. Hallhattuk ma, hogy itt a teremben elhangzottak ugye különböző megjegyzések, a méhek halandósága és tömeges pusztulása, valamint a neonikotinoid nevezetű vegyszer közötti összefüggés hogyan is néz ki. A bizottság úgy nyilatkozik, hogy még gondolkodik, Először is meg kell várnunk tehát, hogy a bizottság mit is javasol, de szakemberek világosan tették számunkra, hogy komolyan kell vennünk ezt a problémát, és jó lenne, hogyha elővigyázatosságból foganatosítanánk már intézkedéseket. A szakemberek most végre konkrét információkat, adatokat adtak a kezünkbe, nekünk pedig most döntésre kell jutnunk. Néhány tagállamban azt láthatjuk, hogy ezek az országok vezető szerepet vállaltak. Olaszországban már 4-5-6 éve dekrétumok segítségével tiltjuk a neonikotinoidok használatát. Ennek nem volt semmiféle negatív következménye. Ugye említették itt többen, hogy esetleg például a kukorica esetében csökkenne a termés, mert nem tudnak ilyen anyagokat használni, ez nincs így. Olaszországot gyakorlatilag farta laboratóriumként tekinthetjük, hiszen mi már hat éve nem használjuk ezeket az anyagokat. A méhek pusztulása, ugye volt, ahol 50 vagy akár 70 százalékos elpusztult a méheknek. Nos, ez Olaszországban már nincs így, a méhek jó egészségnek örvendenek. Ezért azt gondolom, mindenképpen az elővigyázatosság elvét kell alkalmaznunk, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 2012 elején elfogadtunk egy jelentést a biodiverzitás védelméről, Tudjuk, hogy a méhek rendkívül fontosak a beporzás szempontjából, és károsítja az egészségüket ezeknek a vegyszereknek a használata, így tehát most tényleg elérkezett az ideje annak, hogy lépéseket tegyünk. Elhangzott a bizottság részéről, hogy a növényvédő szerek gyártói természetesen nagyon aggódnak, munkahelyek veszhetnek el. Adott esetben és nyereségtől esnek el, hogyha betiltjuk ezeket a növényvédőszereket, de ha megnézzük másrészt, hogy valamilyen módon azért be kell porozni a növények 80%-át, a mezőgazdasági növények 80%-át, hát milyen káros hatással lenne az, hogyha a mély populáció teljesen összeomlana a különböző nikotinoidok használata miatt, akkor egyáltalán nem tudnák ezt a beporzást elvégezni. Az adatok tehát egyértelműek. Az európai normákat vég, végre alkalmaznunk is kell, és az elővigyázatosság elvének kell érvényesülnie. Köszönjük szépen, Pavel Pok! Elfelejtettünk valakit, mert van még egy kis időnk. Rendben, Gábrandi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy sajnálattal bár, de egyet kell értenem. Tisztelt kolléganőmmel, Görling asszonynal. Valóban nem az Európai Parlament kérte a neonikotinoidok tilalmát Európában. Csak ez a szakbizottság kérte ezt, és az Agri szakbizottságban elveszítettük a szavazást, és aztán a plenárison is elveszítettük. Csak 170 képviselő támogatta a tilalmat. Ez valóban így van. Én ezt nagyon sajnálom. Elnézést is kérek a polgároktól ezért. Pontosan egy évvel ezelőtt egy nagyon hasonló kérdést tettem fel az Európai Bizottságnak, Chris Davishez hasonló, Chris Daviséhez hasonló kérdést, és azt látom, hogy van egyfajta elmozdulás, mert a bizottság válasza, idézem, egy évvel ezelőtt az volt, most idézem, most jön az idézet, eddig semmilyen kapcsolatot nem tudtunk felismerni a méhek halandóság és a nikotinoidok használata között, tehát egy elmozdulás látható, és nagyon örülök, hogy a bizottság véleménye megváltozott ebben a kérdéskörben. Azonban sok még a nyitott kérdés, sok mindent nem tudunk nem tudjuk, hogy milyen negatív hatással jár pontosan ezen anyagok használata. Az Európai Bizottság gyakran használja ezt a terminológiát, amely nagyon rugalmas, tehát konkrétan tudnunk kellene, mit is jelent ez a káros hatás, és szeretném tudni, hogy az EFSA és a bizottság figyelembe veszi-e azt, hogy a méhek egy nagyon összetett faj, nem csak a közvetlen toxicitás a kérdés az egyéni méhekre nézve, hanem hát az egész méh társadalomra gyakorolt hatást is vizsgálni kell, hiszen a méhek társadalomban élnek, és még akkor is, hogyha az egyéni mélyre nincs toxikus hatással egy anyag, az egész mély populációt nagyon hátrányosan ére, érhet, érintheti. A nem tudom, hogy a bizottság adott esetben ellenőrizni tudja-e bizonyos intézkedések foganatosítását és azok végrehajtását konkrétan. És az EFSA szinte kizárólag az ipari szereplők által szolgáltatott adatokra támaszkodik mondván nem születtek megfelelő független tanulmányok. Mit tesz a bizottság azért, hogy megfelelő független tanulmányok is készüljenek, hiszen nem támaszkodhatunk csak az ipari szereplők által szolgáltatott adatokra. Ez egy nagyon fontos kérdés, úgy gondolom. És nyitva marad még egy további nagyon jelentős kérdés is. A növényvédőszerekre vonatkozó szabályozás szerint bizonyítékra lenne szükség, hogy a méheket valóban nem veszélyezteti ezeknek az anyagoknak a használata. Én semmi más utat nem látok, mint hogy a bizottság indítson részletes vizsgálatot, és érdekelne, hogy a bizottság meg is teszi-e ezt a lépést. Köszönöm. Köszönjük Pável. Perc tász. Köszönöm, elnök úr. Nem akarok mindent megismételni, nagyon sok minden hangzott el. De hogyha jól értem azt, amit eh, a tanulmány bemutató két eh, úr elmondott, Ugye vannak problémák, tények. Most az EFSA azt mondja, hogy levonhatjuk azt a konklúziót, hogy adott egy magas toxicitás, ezt mondta Pudele úr, de szerintem ez még csak a jéghegy csúsz, csúcsa, nagyon sok minden más dolog is felmerülhet. Azt javaslom, hogy a következő hétfőn a miniszteri tanács ülésen talán Podile úr egy kis megvilágíthat néhány még ködös dolgot. Itt két lehetőséget látok. Vagy folytatódik ez a mostani politika, tanulmányok, további finanszírozzuk ezeket, hogy megszülessenek meggyőző bizonyítékok, vagy pedig végre csinálunk valamit. Az elővigyázatossági elv, elvet alkalmazzuk, és ezeknek a termének termékeknek a magas toxicitás mutató termékeknek az engedélyét, fel, engedélyezését felfüggesztjük. Gondolom senki nem ellenzi azt, hogy a tudományos területen további bizonyítékokat akarunk találni. Borzsúr, na biztos, azt hiszem, hogy rendelkeznek önök a bizottságnál több eszközzel, hogy az engedélyezést fel lehessen függeszteni. A frakcióbeli munkatársaimmal a peszticid rendelet itt van előttem, ez a híres, hírheti jelentés Gertrude Breyer tollából, és a kettes számú függelék 3.38-as pontjában nagyon egyértelműen az áll, hogy önök a bizottságok egy hatóanyagot, fölolvasom angolul. Synergist shall be approved only bla bla bla under the stb. stb. use of plant protection products containing the active substance and on twee expliciete voorwaarden két konkrét felvétel, feltétel mellett, amennyiben elhanyagolható expóziót, kitettséget eredményezne ez a méheknél, vagy pedig nem semmilyen heveny, hat, heveny kitettséget nem kell figyelembe venni. Én azt javaslom tehát, hogy hétfőn ezt tárgyalják meg, és az ilyen erősen toxikus, mérgező termékeket végre tiltsák be, az engedélyüket vonják vissza. Köszönöm szépen, Reimers asszony. Köszönöm. Azt hiszem ez a vita is azt mutatja, hogy itt még nagyon sok ismeretre van szükségünk. A dolog elején vagyunk. Amikor azt hallom, hogy hogyan készülnek tanulmányok, miből tevődnek össze, ezen már többször is csodálkoztam mert egyrészt a vállalatok maguk adnak megbízást, a civil szervezetek sem éppen előítéletmentesek. Aztán itt van a Policy Department a bizottságnál, ott is elég szűk horizonton dolgoznak. Ugye azt hallottuk, hogy már elég világos képük van arról, hogy milyen alapadatokat használnak fel, melyeket nem. Ez azt mutatja, hogy legkülönbözőbb forrásból származatokat kellene összegyűjteni, hogy egy végső képet tudjunk kialakítani. Óvnék attól, hogy elsértetten hozzunk ítéleteket vagy döntéseket, Ahogyan a vita során is elhangzott már ez a figyelmeztetés, szakszerűen, korrekten kell mindent megvizsgálni, mielőtt döntünk. Hogyha azt nézzük, itt, itt felmerült, hogy egy egy növények, növénygyógyszert betiltsunk el. Ugye most itt az emberek szempontjából emiatt használom ezt a szót, hogy növények számára ezek eh, a növényvédőszerek gyógyszerek, és itt meg kell néznünk, hogyha mondjuk a humán gyógyszerekre gondolunk, ott is mennyi mellékhatást sorol fel a csomagoló cédula. Ahogy Görling asszony is említette, az arányosság elvét kell szem előtt tartani, hiszen egy termék, valamilyen mellékhatás, azt nem lehet azonnal betiltani. Más területeken aránytalanság vágya ér minket, és természetesen itt is szigorúan kell eljárni. Nagyon komoly hatásai lennének az egész életünkre, hogyha ilyen kemény vonalakat húzunk. Tehát mérlegeljük tényleg, hogy milyen esetekben jogos, indokolt a tilalom eh, követelése, de ugye mondtam, most még csak a vita elején vagyunk, és mindenek előtt eh, oda kell figyelnünk arra is, hogy Európában eh, egységes legyen az oktatás, az, az ilyen szerek alkalmazásával kapcsolatban és az ellenőrzéssel kapcsolatban. Én nekem is, én is mezőgazdasági kép képesítéssel rendelkezem, tudom, hogy Németországban mennyi mindent kellett megtanulnunk, tudnunk ahhoz, hogy egy ilyen terméket akár csak meg is vehessünk és alkalmazhassunk. Ezt, ezt mindent kell tudnunk dokumentálni, igazolni, hogy ezt tényleg megtanultuk. Más tagállamokban Hát egy-kettő példát már láttam erre, hát komoly kételjeim vannak, hogy ott is ilyen szigorú ez, ez a szabályozás. Ezen a területen is eh, még elég sok mindent rendbe kellene tenni. E, előtt a negatív hatások bekövetkeznek. Tehát nem szabad túl e, elsértve olyan döntéseket hozni, amelyeknek olyan messze menő következménye lehetne, amit igazából nem is akarunk. Elnök, köszönöm, Ébrándi képviselő. Köszönöm, elnök úr. Zanoni úr említette, hogy tavaly elfogadtuk a biodiverzitás stratégiát, az Európai Bizottságnál. 50 milliárd euróra becsülték a veszteségből adódó költségeket. Ez nagyon nagy összeg. Azt hiszem, hogy üzleti érdekeket is figyelembe kellett venni, hogy ilyen hatalmas összeg kerekedjen ki a vizsgálódásból. Elnök úr, az Európai Uniót gyakran éri bírálat amiatt, hogy nagyon lassú a döntéshozatal. Én azt szoktam mondani, hogy igen, de amikor tényleg szükség van rá, akkor az Európai Unió egy nagyon karcsú, egy nagyon olajozott, működő gépezet, ami nagyon gyorsan is tud dönteni. Most való is egy ilyen gyors reakcióra lenne valószínűleg szükség. Talán kicsit cinikusan hangzik, de tegnap az Európai Környezetvédelmi Ügynökség közé tette a jelentését a, egy projektről, arról, hogy milyen magas költsége lett annak, hogyha figyelmen kívül hagyjuk az elővigyázatossági elvet. Nos, most itt hozhatunk erre egy klasszikus példát. A jövőbeni költségek hatalmasak lehetnek, ha nem cselekszünk. Két fontos kérdést tennék fel az Európai Bizottságnak. Ma a holland parlamentben a miniszter helyettes, az államtitkár azt mondta, hogy vagy jövő hétfőn a mezőgazdasági miniszterek tanácsülésén azt fogja kérni, hogy legalábbis csökkentsék a neonikotinoidok és a fiprinol használatát. A kérdésem, hogy a holland államtitkár több információval rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a bizottság alternatív javaslata, amivel elő akarnak állni? És vajon a bizottságnak van valami beszélés arról, hogy egy ilyen javaslat elfogadásának mekkora esélye van a tanácsban? A holland államtitkár azt is mondta, hogy ha Európában nem lesz megegyezés ennek a peszticidnek a visszaszorításával kapcsolatban, akkor nemzeti tagállami intézkedésekben fognak gondolkodni. Kérdezem, jogilag erre van lehetőség? Elnök, köszönöm most az EFSA képviselőjét a tanulmány bemutatóját, készítőjét, illetve az osztrák kollégát kérdezem, hogy kívánnak-e reagálni. Nein. EFSA, bitte. EFSA, parancsoljon. Köszönöm, csak szerettem volna elmondani, hogy az EFSA-ban dolgozunk ezen az ügyen, létrejött egy munkacsoport, folyamatosan dolgozunk a kérdésen, hogy egy integráltabb megközelítésünk legyen, amely minden szempontot figyelembe vesz. És szeretném volna azt is röviden elmondani, hogy nem csak az egyéni méhekre gyakorolt hatást vizsgáltuk, hanem a kockázat elemzésünkben a populáció fejlődésére, a méhek viselkedésére gyakorolt hatást is természetesen figyelembe vettük. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Zárásképpen pedig a bizottságnak adom még egyszer meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok kérdés hangzott el, nem tudom, hogy kapok-e elég időt, hogy mindenre válaszoljak. A világ összes ideje rendelkezésünkre áll, nincs korlát. Parancsoljon. Vielen Dank. Nagyon köszönöm. Bon, y a une question qui est... Nagyon sokan kérdeztek Davis úrral az élen, hogy milyen intézkedés lesz. Milyen intézkedést fog tenni a bizottság. Induljunk hátulról. Négy ország már hozott intézkedéseket. Ketten 2008-ban Németország és Olaszország, megkaptuk már ennek a magyarázatát, is, ők a kukoricával kapcsolatban hoztak rendelkezéseket. Szlovénia is bevezetett intézkedéseket valamennyi vetőmagra. Szintén 2008-ban. Franciaország pedig tavaly 2012-ben a repcével kapcsolatban a kukoricát ők nem vették be a rendelkezésekbe. Különösen Németországban a súlyos mérgezések után amelyek a méhek körében következtek be a neonikotinoidok túlzott használata következtében. Kiderült, hogy itt nem hagyományos mérgezésről volt szó, hanem egy szubletális dózisról. Négy példa állt tehát rendelkezésre, és ahogy az Gebrandin úr is elmondta, a hollandok is türelmetlenkednek. Az illetékes holland miniszter kérte, hogy a minisztertanácsi ülésre négy nap múlva, hétfőn vitassák meg ezt is. De ez az ő saját javaslata volt, a bizottság javaslatát még nem is ismerheti, hiszen az még nem is készült el. Azzal fenyeget, hogy nemzeti intézkedéseket vezet be, de négy állam már megtette ezt, és nem vezettünk be semmilyen szankciót ezen tagállamokkal szemben. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ezek a nemzeti intézkedések megalapozhatóak. Például, hát, de esetleg még nem erősítette meg kellőképpen a tudomány ezeket az intézkedéseket. Az EFSA és az osztrák illetékes hatóság már kiadott ezzel kapcsolatos tanulmányokat, de az EFSA csak január 16-án 9 hónapnyi várakozás után válaszolt a kérdéseinkre, és ezzel mindössze egy hetet hagyott nekünk, hogy gondolkodjunk. Lehet, hogy lassú a felfogásunk, de azért egy hét nem elég nekünk. Legalább 10-12 napra lenne szükségünk. sokan mondták, különösen Gilling asszony, arányos reakcióra van szükség. Ez nagyon fontos. Az imént hallották, az EFSA jelezte nekünk, hogy vannak olyan növények, amelyek vonzák a méheket, és más növények, amelyek nem vonzák őket. A neonikotinoidokat mind a két fajta növényen használják. Tehát használják azokon, amelyek vonzák a méheket, például a napraforgó, a gyapot és a repce. A kukorica esete egy kicsit sajátos, mert nem annyira a nektáról van szó, hanem a e, híres e, verejtékről. És vannak, amelyek nem vonzák a méheket, például a krumpli vagy a cékla. Mindezt meg kell vizsgálni, hogy e, láthassuk, mi lenne a megfelelő reakció, és hogy hogyan tudunk arányosan fellépni. A jó adminisztratív gyakorlatok értelmében felkértünk három érintett vállalkozást, a Bayert, a Syngentet és a Semimotót. Tehát őket felkértük, hogy hivatalosan nyújtsák be írásos megjegyzéseiket január 16-áig. Itt ekkor kaptuk meg az EFSA véleményét, tehát 25-ig adunk nekik határidőt. Megvárjuk ezeket a hivatalos válaszokat, ezekkel fogjuk kiegészíteni a növényvédőipar kollektív válaszát, amit az imént emlegettünk, amelyben 50 ezer állásról és 17 milliárd euróról beszélnek. Tehát amint megkapjuk ettől a három vállalkozástól az egyedi válaszokat, meg tudjuk majd ítélni a helyzetet normális gyakorlat az, hogy egy nagy kihatású intézkedésről kikérjük az érintettek véleményét, hogy azt is figyelembe tudjuk venni. Klassz asszony azt kérdezte, hogy vannak-e alternatívák. Egy kicsit bonyolult a helyzet. Láthattuk, hogy Németország és Olaszország betiltotta a kukorica vetőmagok kezelését és megtudtuk, hogy Olaszországban ennek nem volt hatása a kukorica hozamára, illetve a kártevő különösen a rovarok általi támadására. Franciaország a repcivel kapcsolatosan vezetett be tilalmat, és láttuk, hogy ennek sem voltak jelentős következményei. A repcénél ugyanakkor egyharmadot elnézést mondja az előadó, tehát a kukoricánál egyharmadot kezelnek, kétharmadot pedig nem. Vannak alternatív módszerek is, azt gondoljuk, hogy ez elképzelhető, ezt éppen most ellenőrizzük. Ha a méheket vonzó növényeken többé nem használhatunk ilyen kezelési módokat, akkor vannak alternatívák. És most vizsgáljuk a por problémáját is. az EFSA is elmondta, és én is az imént említettem, meg kell próbálnunk csökkenteni a szállópor mennyiségét, amikor a csávázott vetőmagokat elvetik, vagy neonikotinoid tartalmú granulátumot szórnak a földbe, vagy permeteznek vele. Ez különösen a csávázott vetőmagok esetében fontos, olyan gépeket kell találni, amelyek el tudják vetni ezeket a kezelt vetőmagokat, anélkül, hogy porfelhőket képeznének, amelyek mérgeket hordoznak. Mivel még mindig a gondolkodás fázisában vagyunk, még hétfőn sem tudunk még a holland miniszternek sem választ adni. Nem tudunk egy rendelettel előállni. Túl rövid a rendelkezésre álló idő. Az viszont biztos, hogy két irányon fogunk elgondolkodni. Először is a kutatás. Az EFSA és az osztrák hatóság is elmondta, hogy itt data gaps, vagyis adathézagok állnak fenn, ezért a kutatási főigazgatóságbeli kollégáinkkal közösen megpróbáljuk a két jelenlegi méhekkel kapcsolatos kutatási projektet megerősíteni, vagy új projekteket indítani. Tehát van egy kutatási projekt, ami nem magánkutatást foglal magában. Ugyanis többen vitatták, hogy ezek olyan adatok, amelyeket növényegészségügyi szereket gyártók szolgáltatnak, és ezért azok nem megbízhatóak. Nem ezeket a kutatásokat az Európai Bizottság, a tagállamok vagy kutatóintézetek, egyetemek finanszírozzák, független kutatásokról van szó. Tehát látható, hogy a kutatás területén is fogunk cselekedni. És ezzel párhuzamosan egy jogalkotási folyamat is elindul. De ismétlem, nem vagyunk abban a helyzetben, és nem akarok semmit rejtegetni, ma nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megmondjuk önöknek, mit fogunk beleírni ebbe a jogszabályba. Most fontolgatjuk, hogy mi lenne arányos intézkedés. Ugyanis most ez a helyzet nem annyira sürgős, most tél van, a méhek sem repülnek. Amikor viszonylag enyhe az idő, akkor repülnek, de a virágokra semmiképpen se szállnak rá. Az első haszonnövények, különösen a kukorica ültetése márciusban és áprilisban lesz esedékes. Régiók szerint változik ez az időpont. Tehát főleg a kukorica esetében a vetőmagokat már előkészítették, tehát csávázták a magok egyharmadát neonikotinoidokkal kezelik. Ezeket már elő is készítették. Meg kell tehát becsülni a probléma mértékét. Néhány hetünk van még, hogy előkészítsük ezt a jogszabályt, megvitassuk azt az érintett felekkel, természetesen a gazdákkal is, hiszen ők az elsődleges érintettek. A növényvédőipart is nyilvánvalóan be fogjuk vonni. A gazdákkal, a méhészekkel is beszélni fogunk, hiszen a méheken kívül ők az elsődleges érintettek. És a tagállamokat, valamint a politikai hatóságokat is be fogjuk vonni. bizonyos kérdéseket még rendezni kell, ahhoz, hogy minden kellően világos legyen. Február végén, március elején várható, hogy ez sikerül. Mindez pedig azt jelenti, hogy továbbra is értékeljük a különféle hatásokat, azt, hogy hogyan tudunk egységesen fellépni, ugyanis nem szeretnénk aránytalan intézkedést hozni. Az EFSA szerint 5 neonikotinoid létezik, és két olyan, amit még nem tanulmányoztak, de úgy tűnik, hogy ez a kettő kevésbé okoz majd problémát. De mégis érdemes feltenni ezt a kérdést az EFSA-nak, hogy, EFSA-nak, hogy ők válaszoljanak. És ha van egy olyan anyag, például a fipronil, ami nem neonikotinoid, de amelyek kapcsolatban értékelést kértünk az EFSA-tól, nos, ennek az értékelése márciusban fog majd megszületni. Hogyha ez negatív, tehát kedvezőtlen, akkor itt is lépéseket kell majd tenni. de jelen pillanatban a fipronét egy kicsit későbbre halasztottuk, az EFSA tehát márciusban áll majd elő a véleményével. Klassz asszony hogy igen fontos kérdést is érintett, azt, hogy mennyire vesszük figyelembe a méheket a növényvédőszerek kockázatelemzésekor. Igen, valóban ez egy kulcsfontosságú kérdés, és ezt fel is vetettük az EFSA-nak, ugyanis korábban nem volt középpontban ez a kérdés, de most, hogy már jobban értjük a helyzetet, megkértük az EFSA-t, hogy különösen a méhekre fordítsanak figyelmet, tehát nem csak az általános környezetvédelmi szempontokat, hanem különösen a méheket is vegyék figyelembe. Az EFSA tehát erről a problémáról és a konkrét kockázatokról idén májusban fog majd egy véleményt alkotni. És mindez a híres még egészségügyi stratégiához kapcsolódik. Ezt többen említették, 2011-ben készült el. Az úgynevezett kolóniák összeomlása több tényezőnek tudható be. Biztos, hogy a növényvédőknek is szerepük van, de bizonyos betegségek, mezőgazdasági gyakorlatok és más tényezők is szerepet játszanak. Nem könnyű valamennyi tényezőt felmérni. Nem mindig könnyű meghatározni, hogy mit érdemes értékelni. De amikor a növényvédőszerek és különösen a neonikotinoidok a szubletális mérgezés okaivá váltak, azonnal cselekedtünk. A különféle méheket sújtó betegségek szintén leküzdendő problémák. És szükség van olyan gyógyszerekre, amelyek nem kerülnek aztán át a mézbe, és ez is egy igen kényes kérdés a mezőgazdasági gyakorlat is csak tovább bonyolítja a helyzetet. Ám ez a még egészségügyi stratégia, amelyet más főigazgatóságokkal, például a környezetvédelmi és mezőgazdasági főigazgatósággal közösen készítettünk, mégiscsak nagyon fontos dokumentum, ahogy ezt Béli asszony is említette. Tezogelusz úr felvetette, hogy a csávázás hatását egy másik fajra, a Red Palm Vivilre, ez a kártevő a datoja pálmákat károsítja, különösen a földközi tenger térségében növő pálmákat károsítja. a pálma törzsébe fúrja a járatait, és így teszi tönkre ezeket a mediterrán városok sugárútjait szegélyező fákat. A pálmafa virágai szintén vonzák a méheket, hogyha a pálmafák kártevőjét elpusztítjuk, az lehet, hogy jót tesz a pálmának, de a virágokon keresztül az anyag átkerülhet a méhek szervezetébe. A mediterrán Európában ugyanakkor nincsen datoja pálma, ez inkább a Magreb országokban, Észak-Afrikában nő, de Európában nincsenek datoja pálmák, tehát ha szereket permetezünk, hogy megöljük a kártevő rovarokat, akkor azzal nem szabad megfertőzni a méheket, ezért levágjuk a datolyapálmákról a virágokat. Ezt el kell mondani az önkormányzatok kertészeti szolgálatainak is. Bon, Monsieur Pocs nous a dit... Pocs úr azt mondta, hogy megváltoztattuk a véleményünket. Ez valóban így van. Mégpedig azért, mert a két ügynökség figyelmeztetett minket, és tudományos bizonyítékokkal támasztotta alá ezt a figyelmeztetést. A bizottságnak nehéz cselekednie érzések vagy a méhészek beszámolója alapján. Igaz, hogy már több mint tíz éve maguk a méhészek is beszélnek arról, hogy milyen kockázatokat jelentenek a neonikotinoidok. Franciaországban már évek óta tüntettek ezek ellen a növényvédőszerek ellen, és ez Belgiumban is így volt, de bizonyítékokra volt szükség, és ezeket nem volt egyszerű megszerezni. A három tanulmány, a francia, a brit és a német tanulmány ami 2012 elején készült, segített hozzá minket ahhoz, legalábbis részben, és ismétlem, hogy csak részben, mert eh, az EFSA-nak még mindig sok adata hiányzik, eh, tehát ez járult hozzá ahhoz, hogy megváltoztattuk a véleményünket. Még akkor is, hogyha már eh, gyanakodtunk arra, hogy a neonikotinoidok szörnyű következményekkel járnak a méhekre nézve, akkor sem hozhattunk súlyos gazdasági hatással járó intézkedéseket a méhészekkel és a gazdasággal szemben mindössze érzések alapján. Ez szükség volt tudományos információk egész sorozatára. Még nem teljes ez a sorozat, de ezek az információk legalább igazolják az elővigyázatosságot. Az EFSA tehát bizonyítékkal szolgált, még akkor is, hogyha a növényvédőszerek támogatói azt mondják, hogy ez nem elégséges bizonyíték. Részben tehát az elővigyázatosság elvét követtük. Elnök úr, azt gondolom, hogy ennyit tudtam mondani válaszként mindazokra a kérdésekre, amelyek a bizottság részéről elhangzottak. Ha valakit elfelejtettem, akkor szívesen válaszolok még neki is. Köszönöm, elnök úr. A kérdező szeretné, szeretne még szót kapni? Chris Davis parancsolja, Nagyon gyors leszek. Nyilvánvalóan értem, hogy mire céloz a bizottság. Értem a lényeget, és értem, hogy mi a szándékuk. De hát nagyon homályos szavakat használnak, fontolgatnak, gondolkodnak. Még mindig nem világos számomra, hogy mikor fogjuk megtudni, hogy jogszabályjavaslatot benyújtanak-e, avagy sem écouter les conclusions du Conseil d'agriculture de lundi. A hétfői miniszteri tanácson fog majd szóba kerülni, de én nem mondtam semmit. Chris Davis, Rendben, Chris Davis, akkor ez volt az első forduló. Kezdődik a második, ha van még kérdés. Van még kérdés? Nincs? Igen, Pável? Hey, just, just really, uh, short, uh... Csak egy rövid megjegyzés. Valami olyasmit hallottam ki a bizottság válaszából, hogy 2012-ig csak történeteket hallhattunk, meséket, 2013-ig, így fogalmazott a bizottság, az Egyesült de hát az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hatósága csak-csak tudományos adatokra alapozza véleményét, gondolom én, és ott megállapították, hogy nagy mértékben toxikus a méhek és más porzó rovarok számára a neonikotinoidok használata, akár halálos kimenetelő károkat is okozhat esetükben, és nagyon kártékonyan befolyásolja a szaporodási képességüket. Úgyhogy gondolom, hogy 2012-ig azon nem csak meséket hallhattunk arról, hogy ez káros hatású ez a vegyszer, úgyhogy az EFSA múlt évi tanulmányait megelőzően is voltak már tudományos bizonyítékok. Elnök, köszönjük! Még valaki hozzászólni? Ne, ne, kíván hozzászólni? Nem? Akkor megköszönöm minden résztvevőnek, és köszönöm a bizottság képviselőjének és csapatának is, hogy válaszoltak a kérdésekre. Úgy gondolom, nagyon értelmes és észszerű kérdést tett fel Davis kolléga, gondolom egy ideig még foglalkozunk majd ezzel. Köszönöm tehát a kérdésfelvetést, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra. A megújuló energia jelenlegi kihívása és is lehetősége az európai belső energiapiacon. Kukovics asszony sajnos már nem tud itt lenni. Így tehát én azt javaslom, hogy talán egy másik alkalommal vitassuk meg ezt a témát. Az MV-ben majd szavaznak is róla. A módosítók benyújtásának határideje január 29-e déli 12 óra és a Környezetvédelmi Szakbizottságban február 19-én szavazunk, az étrében, március 18-án lesz a szavazás, és úgy néz ki, hogy utána majd az áprilisi plenáris ülésen lesz napirenden az ügy. Ja, genau, 29, das ist... A 29-es az én jelentésem, majdnem meg is feledkeztem róla. Az úgynevezett reggeli irányelvről van szó benne. Különböző szabályozási kérdésekről van itt szó, ami a reggeli ez használt termékeket illeti, vagy reggeli alkalmával kek, jam, kávé és egyebek. És a Lisszaboni szerződés révén imáron szükség van arra, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében egy kiigazítás történjen a 290-es cikknek megfelelően. Engem ért a megtiszteltetés, hogy jelentéstevőként dolgozzam fel a témát, és világossá vált számomra, hogy a termékek leírását és címkézését illetően a kompetenciák nagymértékben áttevődtek volna az Európai Bizottságra, hogyha az Európai Bizottság óhaja érvényesült volna. Én úgy gondolom, ez jelenlegi formájában nem elfogadható, és a gyümölcslevekről szóló irányelv keretében már megállapodtunk abban, milyen irányvonalat követünk, jelentéstevőként ehhez tartottam magam. A tavaly november 28-ai vita alkalmával azt tapasztaltam, hogy a kollégák mértékben támogatják is ezt a megközelítést. A tanács szintén tárgyalja a tervezetet, és úgy tűnik a mi álláspontunkat képviselik ők is, tehát gyakorlatilag ők is a, ki, korlátozni kívánják a delegált jogi aktusok alkalmazását a kevésbé jelentős elemekre. Az árnyék jelentéstevőkkel szeretnék majd a plenáris ülés előtt egy találkozót tartani, és kompromisszumot kidolgozni. Remélem, hogy erre lesz lehetőség. Két kompromisszumra lesz szükség, de gondolom nem lesz ezzel gond, mert úgy látom nincs nézeteltérés, Klász asszony helyettesíti Okoni asszonyt ma, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Szofi Okoni elnézést kér. Sajnos nem tud ma itt lenni. És ő is hangsúlyozza, hogy egy fontos jelentésről van szó, hiszen a tartalmi kérdések rendkívül fontosak. A delegált jogi aktusok esetében hosszú, hosszantartó felügyeleti kötelezettségünk van a végrehajtást illetően, és itt is hangsúlyoznunk kell ezen irányelv esetében is, hogyha jelentős kulcsfontosságú változásokra kerül sor a főbb rendelkezésekben, akkor ezt nem lehet így kezelni. Okoni asszony tehát támogatja a jelentéstevőt, a jelentéstevő elképzeléseit, és a módosításokat is megnézte, úgy érzi, hogy Renáti Renáta Zomer és Jean-Pierre Rodi részéről nagyon jó módosítók érkeztek, azonban szkeptikusan tekint Linda McEwen módosítójára, illetve Ocki úr módosítójára 20-21-es módosítókban, ugyanis, és én is az imént belenéztem a szövegbe, tehát ezek módosítók esetében Linda McEwen azt szeretné, hogy további összetevők tekintetében változzon a függelék, a kettes számú függelék. Kérdés, hogy miért lehet az egyiket, és miért nem a másikat, tehát miért lehet hozzáírni további összetevőket, de törölni nem, avagy fordítva. De egyébként támogatom a jelentéstevő, Okoni hogy támogatja a jelentéstevő álláspontját. Reimers asszony? Nos, hát csak is egyetérteni tudok én is, hiszen mi is egyetértünk a jelentéstevővel, várom a kompromisszumokról szóló vitát, úgy gondolom gyorsan meg tudunk majd állapodni, hiszen gondolom olyan nagyon nem térnek el egymástól a, a vélemények. Hát ilyen felszólalásoknak örültem volna már ma a nap folyamán korábban is, mondja az elnök, bár száz. Csak egészen röviden támogatjuk teljes mértékben önt, jelentéstevőt, más dolgunk nincsen. Liotard asszony nincs itt, más nem kíván hozzászólni, akkor a bizottságnak szeretném még egyszer megadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Természetesen is üdvözlöm a jelentést, és nem akarom mit megzavarni ezt a kis ünneplést a megegyezéssel kapcsolatban. Az előző alkalom is elmondtam, a bizottság szerint szüksége van delegált jogi aktusokra, a nem alapvető elemekkel kapcsolatban, hogy megfelelően gyorsan és mindenek előtt olcsón, költséghatékonyan tudjon reagálni. A rendes eljárásban, ha elkezdünk kis apró technikai részletekkel foglalkozni, az nagyon hosszadalmas és nagyon drága mulatság lenne. A bizottság különösen azt sajnálja, hogy a jelentés tervezet, a parlamenti jelentés tervezet a még jelenlegi hatásköröket, bizottsági hatásköröket is töröl a 2035-ös e, irányelvből a kakaó és csokoládé opcionális összetevővel kapcsolatban, és a 2014-es rendeletnél a e, dehidrált e, tartós tej vagy tejpor kapcsán töröl ilyen hatás, akarnak ilyen tör, hatásköröket törölni. A 113 per 2001-es irányelben mi szeretnénk megőrizni a GEM-ben az eredeti jogi aktusban felhasználható összetevőkkel kapcsolatos szabályozási hatáskört. Gyümölcsleveknél az engedélyezett összetevők kapcsán kértük ugyanezt, ezt önök is eh, elmondták a jelentésben. A 20-as módosításban meg Even asszony javaslatát a jó irányba tett lépésnek tartjuk. Nagyon helyesen írja le, hogy a GEM receptúráknál a kívánatos lenne az összetevők módosítását is lehetővé tenni, és ez a jelenlegi rendeletben nincs benne. Ezért van szüksége a bizottságnak hatáskörökre ahhoz, hogy a saját jogértéseit kiegészíthesse nem eszenciális elemekkel, mint amilyen például a cukorban a polarizáció mértéke, az ilyen százalékok megváltoztatását saját hatáskörben el kell, hogy tudja végezni a bizottság. Máskülönben az adófizetőknek eh, sokba kerülne, hogyha mindent a rendes eljárásban kellene elvégezni, ilyen apró technikai módosításokat. Az átruházott hatáskörökkel öt évig rendelkeznie a bizottság, az Európai Parlament javaslata mm, ezt nem támogatja. A bizottság szerint eh, egy időbeni korlát és beszámolási kötelezettség a ilyet Rónia Bizottságra, ez nem lenne eh, elfogadható, hiszen eh, csak néhány módosításra kerülne sor ebben az öt éves időszakban. Hát, nagyon csodálkoztam volna, hogyha mást, eh, hogy reagál a bizottság. Február 19-én fogunk szavazni erről és valószínűleg a áprilisi plenáris ülésen lesz majd a végszavazás. Köszönöm szépen, és most rátérek a következő napi rendi pontra. 31. napi rendi pont. Chris Davis, a CCS, CCS a széndiokszid geológiai tárolása. Chris Davis, Chris Davis volt a jelentés készítője az irányelvel kapcsolatban. Ővé most is a szó. Nagyon örülök, hogy itt már a finisben is még azért itt vagyunk néhányan. A az emisszió, a globális kibocsátás 25 százalékával kapcsolatban folynak a kísérletek, a CCS-sel kapcsolatos kísérletek. Rengeteg munkát öltek ezekbe a technológiába az elmúlt években, sok európai vállalat és egyén, és maga az Európai Bizottság is a DG Energia és a Klíma főigazgatóság is megpróbáltak CCS projekteket támogatni, mozdítani, a közelmúltban az egy közleményt tettek közé a finanszírozási mechanizmussal kapcsolatban, amit 2008-ban hoztunk létre, és megnéztük, meggyőztük akkor a bizottságot erről a koncepcióról. Nos, azt vártuk ettől a finanszírozási mechanizmustól, hogy összesen talán 6 milliárd eurót sikerülne ebbe az alapba tenni. Nos, csak a kétharmada 1,5 milliárd gyűlt össze, de azért 7 országból 13 projekt nyújtott be pályázatot eredetileg, és karácsony előtt kiderült, hogy egyetlen egy CCS projekt sem indul. A legtöbb pénzet innovatív, megújulókkal kapcsolatos projektekre folytották, ami jó, hát rendben van, de mi itt ezzel a projekt, amit akartunk, a CCS projekteket, abból semmi nem lett. Közben a széndiokszid áragyadáma ilyen csökkent. Három csapást szenvedtünk el, ma délőtt megvitattuk, hogy milyen jelentős mértékben csökkent a széndiokszid ára, és a, ezért nem működik az ETS, az elvárásoknál sokkal kevesebb pénz folyik be a tagállamok költségvetésébe az emissziók kereskedelemből, és sok csalódás ért tehát minket. A kérdés az, hogy ezek után mit tegyünk. 2007 márciusában az Európai Tanács azt mondta, hogy 12 eh, CCS demonstrációs projektet szeretne lebonyolítani 2015-re. Hát örülhetnénk, ha 2015-ig legalább egyet jóvá hagynának. Most körül kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Itt van két bizottsági osztály részéről is ülnek itt kollégák, meg kell kérdeznünk tőlük, hogy mit terveznek, mennyi pénzt, talán 900 ezer fontra tehetjük, vagy euróra tehetjük azt az összeget, amit még nem költöttek el. 300 millió euró támogatást adtak két CCS projektnek, de honnan, hon, mi, mik ezek a projektek? Eh, sajnos úgy tűnik, hogy Olaszország sem képes továbbvinni a saját eh, projektjét. Németország átalakította a 2008-2009-ben elfogadott eh, jogszabályokat. Az Egyesült Királyság úgy tűnik, hogy nem képes tartani az EU ütemtervét, még akkor is, hogyha érdemes lenne, hiszen itt a pénz. Dánia, úgy tűnik, hogy Dánia az egyetlen, illetve a holland kormány is úgy tűnik, hogy szeretne tovább lépni, de a széndiokszid ár összeomlása, az a dráma összeomlás ma, hiszem 2,6 euróra ment le az ár. Ez azt jelenti, hogy elvesztette minden értékét ez az alap. Ennek a bejelentésnek az időzítése pont most akkor indult volna a folyamat, amikor az Európai Beruházási Bank bejelentette, hogy most rendelkezésre áll ez a 100 millió, de hát nem ma volt a legmegfelelőbb pillanat, hogy bejelentést tegyenek. Aztán Samsung az Energia Főigazgatóság, készít egy közleményt arról, hogy mit a, mik a szándékai, a tervei a CCS-sel. Már láttunk tervezetet, a dj től Érdekes gondolatokat tartalmaz ez, szabályozó megközelítés alapvetően. Persze örömmel várom, hogy a bizottság majd elmondja nekünk azt, hogy mikor kívánják beterjeszteni ezt, elénk ezt az anyagot. Érdekes gondolatokat tartalmaz, mint mondtam. Lehet, hogy kormányközi partnerségekben is gondolkozhatnánk, hiszen elég sok pénz állna a CCS projektek rendelkezésére. Jó lenne, hogyha a kormányok kezdeményezéseket tennének, kialakítanak valami karbonkredit, vagy bármilyen rendszert. Itt most be is fejezném, csak annyit mondanék, hogy ez egy borzasztóan fontos technológia, Hát nem az annyi figyelmet kap, amennyit megérdemelne, ha így körülnézünk a teremben, és jó a különböző lobbisták működnek, hogyha sokan úgy gondolják, hogy az erőművekben a por elszívó berendezések fontosabbak, mint a CCS technológia. Kedves Gárdini kolléganő, kedves Chris Davis, ennyien maradtak így a végére. Hát akkor egyenként sorba megyünk. Gárdini asszony, szeretne mondani valamit, ha nem, akkor megadom a bizottságnak a szót. Nem, azt hiszem, csatlakozhatok ahhoz, amit Chris Davis mondott, még ha sokszor nem is vagyunk egy véleményen, úgy az kereskedelm esetében nem igazán értettünk egyet egymással, de hát persze világos a helyzet, egy nagyon fontos válaszúthoz érkeztünk, hiszen CCS nélkül sok kitűzött célt egyáltalán nem is tudunk elérni. Rendben van, hát Olaszországban ugye van egy fontos projekt, amelyet az Európai Unió finanszíroz, és valóban igaz, voltak ezzel gondok. Ha óvni akarjuk a környezetet, akkor sokszor nem a szénmegkötés és tárolásban látjuk azt a technológiát, amelyel el tudnánk érni céljainkat. Tehát egyfajta dihotómia, kettősség tapasztalható. Azok, akik aktív szerepet vállalnak a környezetvédelemben, és azt szeretnék, hogy elérjük a környezetvédelmi célkitűzéseinket, el akarják kerülni, meg akarják akadályozni a szénmegkötés és tárolás alkalmazását, a CCS-t. Ugyanis úgy látják, hogy ez a CCS technológia ellentmondásban van környezetvédelmi politikánkkal. Talán a bizottság részéről is, és az Európai Unió egész részéről egy jobb kommunikációra lenne szükség, hogy megszüntessük ezt az ellenállást a CCS technológiával szemben. Elnök, nagyon szépen köszönjük. Saját hazámban, Németországban és régóta vitázunk a CCS-ről, vannak ezzel gondok, ami a megkötést illeti, a tárolást, és hogy megfelelő színhelyet találjunk mindehez. Tehát nyilván egyik másik egyik összefügg a másikkal, tehát a CCS az ETS-sel. Az alapvet, alapelgondolás pontosan ez, hogy differenciáljunk. Az erőműveknél nem jó a CCS, de például az acéliparban, a cementgyártásban, stb. más területeken is szükség van a CCS-re. Sajnálatos, hogy most elértük azt a pontot, ahol egy projekt megvalósult, az alapelgondolás azonban valami más volt, de hát ismétlem már lassan önmagamat, főként a széndiokszid ár tekintetében a széndiokszid áron áll vagy bukik a CCS gyakorlatilag, így tehát jó lenne, ha minél többen részt vennének egy ilyen kompromisszumban, hogy a tervezett projekteket meg is tudjuk valósítani. Majdnem megkérdeztem, hogy ki akar felszólalni, de hát már csak ketten maradtak, így hát megadom a bizottságnak a szót. Tulié úrnak, aki osztályvezető elnézést igazgató, javítja magát az elnök, az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákkal foglalkozik. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy meghívták a bizottságot a CCS-ről szóló vitára. Valóban sok kérdést vet fel ez a technológia, és kérdés, hogy milyen szerepet játszik a jövőben az Európai Unió energia mixében. Eddig nem láttunk jó vezető projektet Európában. Épp elemezzük és vizsgáljuk annak okait, hogy a CCS technológia miért is nem jutott be egy konkrét társfinanszírozási programba, mely egyébként a legfontosabb finanszírozási eszköz ahhoz, hogy a kísérleti fázisból eljusson a kereskedelmi felhasználásig, forgalmazásig ez a technológia. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az első javaslatokat elemezzük a program vonatkozásában, A két technológia csoport kör közül CCS és megújuló, innovatív megújuló energiák, csak a megújuló innovatív energiák kaptak támogatást 1,2 milliárd euró értékben. A programhoz benyújtott pályázatokra vonatkozó elemzés, és fontos látnunk azt is, hogy milyen érdeklődést mutattak EU szerte a program indulásakor a különböző technológiák iránt fontos látnunk, hogy 13 jelentkezést vagy pályázatot kaptunk a CCS projektek társfinanszírozására, 13-an jelentkeztek tehát, Tizenhárom projektet akart az Európai Tanács az összes technológia kategóriában finanszírozni, ez volt a célkitűzés, a projektek mind nagyon jók voltak, jó minőségűek, technológiailag érettek, és támogatták a tagállamok őket. 2010-ről beszélünk, ugye? Az egész értékelési folyamata a projekteknek szint közel két évbe tellett, és az összes projekt megfelelt, tehát semmi baj nem volt ezen projektekkel gyakorlatilag. Azonban az eljárás megköveteli, hogy a tagállamok rábólincsanak végül a társfinanszírozásra, és itt buktak meg gyakorlatilag a projektek, ugyanis egyetlen egy kivételével az összes projektet elutasították végül a tagállamok. Egyetlen egy projektre bólintottak rá, a többieket visszavonták. Elkezdtünk kérdezősködni, elkezdtük elemezni az okokat, hogy miért is nem adták hozzájárulásukat ezek a tagállamok a nevezett projektekhez, és hát annyit tudunk ma, ezt mondták legalábbis nekünk a tagállamok, hogy az oka annak, hogy a program végső fázisában azért nem erősítették meg a projekteket, mert nem voltak nemzeti erőforrások hozzá, vagy, legalább, vagy az üzemeltetők nem, nem voltak hajlandóak hozzájárulni, tehát finanszírozási hiányosságok mutatkoztak. Emellett az engedélyezési eljárásban is voltak problémák a tagállamokban, késedelmek, sok esetben környezetvédelmi szempontból szükséges engedélyeket nem adtak meg. Továbbá volt egy olyan eset is, ahol egy állami kiírás párhuzamosan zajlott az EU-s program kiírásával, azonban nem zárták le időben ahhoz, hogy a tagállam egy vagy két projektet meg tudjon erősíteni. És természetesen előfordulhat, hogy a széndiokszid áralakulása is szerepet játszott, de ezt nem erősítették meg. A bizottság jelentést készít majd az éghajlatváltozási bizottság számára, elemezve hogy miért is vallott kudarcot a CCS technológia ebben a programban, és mindig van egy második lehetőség, lesz egy második felhívás pályázatokra. Ezt előírja a program szabálya, szabályrendszere. Egyelőre még nem határoztunk meg pontos időpontot, még több egyéb lépést kell megtenni az eljárás szempontjából. Először is szükség van egy vita lefolytatására tagállamokkal az éghajlatvédelmi tanácsban. Elég nehéz megbecsülni, hogy mikor indul ez a második forduló. Természetesen látnunk kell azt is, hogy az első forduló bár nem kapott akkor a pénzügyi támogatást, ugye a várt 4 milliárd helyett 1,2 milliárd jutott erre, mégis nagy sikernek tekintendő. És a 27 tagállam közül 16 tagállam kapott megerősítést bizonyos projektekre a program keretén belül. politikai oldalról megvilágítva a dolgot, a bizottság a CCE-s irányel végrehajtásáról is készít egy jelentést a tanács és a parlament számára, ezt is előírja a CCS irányelv adott rendelkezése, és idén kerül sor erre a jelentéstételre, és ez egy jó lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen politikai okai vannak, és milyen politikai következménye is vannak, hogy a, Európában a CCS technológia nem jutott el a kereskedelmi forgalmazásig. Tehát a program első fázisának elemzése és a CCS irányelv végrehajtásának részletes elemzése talán világosabbá teszi majd a számunkra, hogy milyen lépésekre lesz szükség, hogy a te- technológia teljesen működőképessé váljon Európában. Hans von Stein kollégámat kérném, hogy beszéljen még a CCS kérdéséről. Elnök, köszönöm szépen. Akkor itt van Hans von Stein is, a bizottság második képviselőjeként a DG Energy-től érkezett hozzánk. Just, uh, really... Köszönöm szépen, csak kiegészíteném, kiteljesíteném azt, amit a kollégám már elmondott. Az ért e 300-as programról kapcsolatban. A bizottság hogyan látja a CCS jövőjét az EU-ban? Egy közleményt már tartalmazott a bizottság 2012-re szóló munkaprogramja is. Végül is úgy döntöttünk, hogy az a helyes, hogyha még várunk, megvárjuk, hogy az NIA 300-as pályázati kijárás hogyan végződik, most már tudjuk, hogy mi az eredmény, és most már osztjuk mi is Chris Davis csalódottságát a CCS a pályázati kírás CCS részével kapcsolatos csalódását, és ugyanígy aggódunk azon projektek miatt is, amelyeket a gazdasági konjunktúra program kapcsán választottak ki. Először hat nagy CCS projektről volt szó, hogy ezek majd beindulnak. Egyet hivatalosan is leállítottak, ez volt a német projekt. A másik öt projektről pedig Chris Davis is elmondta, hogy nagyon sok a kérdőjel ezek mögött. Valóban súlyos aggályok merültek fel az EU-ban a CCS jövőjével kapcsolatban. Ezért szerintünk most van itt az ideje, hogy előálljunk ezzel a közleménnyel. A szöveget kicsit eltorzítva már láthattuk, kiszivárgott, de azt meg tudom erősíteni, hogy most megpróbáljuk a közleményünket minél előbb véglegesíteni, elkészíteni. Szerintünk ez egy nagyon fontos közlemény. Egy olyan helyzetben is, amikor azt látjuk, hogy legalábbis rövid távon a fosszilis tüzelőanyagokhoz való visszatérés villamosenergia előállítás céljából egyre reálisabb alternatívának tűnik. Megnézzük, hogy az USA-ban a sok palagáz következtében mennyire csökkent a gázár és az olajár. Hát lehet, hogy egy olyan helyzet áll elő, amikor az EU-ban az erőművekben egyre több szén tüzelésű erőmű fog működni, és emiatt a CCS iránti igény is egyre nő, inkább nőni fog. Úgyhogy lehet, hogy ez majd valamikor olyan ígéretessé válik megint. Készülnek más anyagok is a bizottságnál, amelyek hosszabb távú szakpolitikai kérdésekkel foglalkoznak, éghajlat, energia, eh, készül a 2020 utáni időszakra egy zöld könyv, és a CCS-re vonatkozó anyagot is ide tartozónak tekinthetjük. Jelenleg, ahogyan a munkaprogramunkban is ezt eh, jeleztük, egy külön közleményt készítünk a CCS-ről. Ennyit tudok ma itt erről elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Chris Davis. Köszönöm. Hát most nehéz eldönteni, hogy mit is mondjak. Nyilván érthető, hogy milyen nehéz a helyzet. A széndiokszid ár, hát ez annyi, amennyi, e, folyamatosan változik, de Gondolom feltételezhetjük azt, hogy a második e, szakadban az NEA 300-as programban azért lesz még pénz, annak ellenére, hogy az NEA 300 folyamat ugye egy pály, nyilvános pályázatot jelent, és eh, formális eljárás szabályokat kell betartani. A eh, holland eh, itt projekt volt az egyetlen nyertes eddig, de ők már rég messzire jutottak, mert elindult az NEA 300-as projekt, egy program. Ez tehát ne, ha nem is 12, de legalább egy projektnek kéne, hogy valósuljon már ezzel a támogatással. Még mindig itt a kérdés, hogy ezt a pénzt, az EPR pénzét, hogy mire tudjuk felhasználni? Valamilyen, van-e bármilyen rugalmasság? Ugye itt pénzt alokáltunk különböző projektekre Európában, és ezeket a pénzeket nem használják fel. Normál esetben visszafolyna az általános költségvetésbe, lehet, hogy ezek még mindig ott vannak ezek a pénzek, a miután nem költötték el, de hát gondolom, hogy kell rugalmasság ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk oldani. Hogy egy kicsit optimista dolgokat is mondjak, a brit miniszter azt szokta mondani neki, hogy bár ő megfelelnének, a támogathatók lennének az NE300 programra is, e, tovább akarják vinni azt a mechanizmust, amivel demonstrációs projekteket megvalósulhatnak és jövedelmet is termelhetnek lehet, hogy majd a következő általános parlamenti választásokon két év múlva ezzel kapcsolatban is döntés születik. Köszönöm szépen, ki az elnök, ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot is, és ezzel együtt az egész a munkáját is lezárjuk. Köszönöm a kolléganőnek és a kollégának, kettőjüknek, akik kitartottak az utolsó percig. A következő ülésünk február 18-án, 19-én lesz itt Brüsszelben, 18-án háromkor kezdjük, 19-én um, fél hétig um, dolgozunk majd. Jó hazautat kívánok mindenkinek, és kellemes estét lezárom az ülést.